Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames, messieurs. Guten Morgen. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Bonjour, mesdames et messieurs. Üdvözlöm Önöket a mai első ülésünkön ebben az új évben. Azt, hogy ilyen nagy számban jelen vannak, ezt üdvözlöm. Önöknek, a családjuknak és minden mai vendégünknek, családjaiknak minden jót kívánok egészséget, sok sikert kívánok, és a szakbizottságunknak pedig azt kívánom, hogy, hogy, hogy megfelelő módon tudjunk együttműködni, hogy továbbra is jó vitáink legyenek, hiszen ez hozzátartozik a demokráciához, de hát tisztességesen kell egymással eljárnunk, és így leszünk sikeresek a következő hetekben, hónapokban. Nagyon sok munka vár ránk, nem hogy kevesebb, de még több, mint tavaly, és nagy nyomás alatt fogunk állni, hogyha szinte mindent időben szeretnénk befejezni. Remélem, hogy lesz időnk arra, hogy mindenről megfelelően tanácskozzunk. Tehát ebben a szellemben kívánok mindannyiunknak boldog új évet. Nagy örömemre szolgál az, hogy a titkárságunk főnöke ismételten itt van, majdnem meggyógyulva, még nem teljesen, de, de most már jó úton halad a gyógyulás felé. Őnek is nagyon jó jobbulást kívánok. Nos, akkor kezdjünk is bele. Szeretném elmondani, hogy a 3-as és a 4-es pontot megcseréltük, hogy miért azt nem tudom, de biztos megvolt az oka. Annanéz Pereló ura helyettesíti, ez szerintem nem gond, minden jól fog menni. A kettes pontot átugorhatom, mert már elmondtam mindent, és a hármas napirendi pont következik, illetve a négyes napirendi pont következik az egységes piac irányába. Ahogy mondtam, de Angelis úr nincs itt, de őt például úr helyettesíti, és meg is adom neki az analasszót. Az öné a szó. E Köszönöm, boldog új évet kívánok én is mindenkinek. De Angelis kollega helyét veszem át, vagy próbálom betölteni az ő helyét, mert sajnos ő ma nem tud részt venni. Az ülésünkön arra kért fel, hogy próbáljam helyette bevezetni a jelentését. Egy versenyképes, egységes belső piac létrehozása az európai integráció egyik kulcsfontosságú célja, és az előttünk álló években is hasonló fontossággal kell, hogy bírjon. Az európai integráció a globális piac változásaihoz alkalmazkodni kell. E, ez a válság minden ágazatot utolér, a fogyasztásra is e, kihatása van, hiszen a vásárlóerő e, csökkent. Az európai piacon új kívásokkal kell szembenéznünk, növelnünk kell a versenyképességünket azon ágazatokban, ahol hozzáadott értéket tudunk elérni a globális versenyben azt is biztosítani kell, hogy az európai cégek, főként a kis és középvállalkozások kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket. Monti professzor jelentése egyértelműen fogalmaz ez ügyben, azt várja tőlünk, hogy megkönnyítsük az európai cégek dolgát, egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk, és az olyan akadályokat, amelyek megakadályozhatják a növekedést, a, a versenyképesség javulását, azokat bizony le kell bontani. Hangsúlyozni kell annak fontosságát, hogy mennyire fontosak a szabványosítási szabályok, a fogyasztás növeléséhez hozzá kell járulnunk, a szolgáltatási irányelv ügyében is van még dolgunk, és a bürokráciát csökkentenünk kell, hiszen ez az administratív teher megakadályozza, hogy az európai cégek elérjék a maguk elég időzött célokat. Persze ez irányi munkánk össze kell, hogy függjön az energiapolitikánkkal és a környezetvédelemmel. Az energiaellátás függetlenségét, biztonságát garantálnunk kell, diversifikálni kell az energia beszerzési forrásainkat és az összekötetéseket az energia belső piacon javítani kell. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Európa 2020 stratégia céljait valóban elérjük. Itt lehet, itt keresen Európa erőssége. Kollégánk hangsúlyozza jelentésében, hogy ehhez arra lesz szükség, hogy nagyobb koordináció és harmonizáció valósuljon meg, méghozzá az európai rádió spektrum Eh, az a frekvenciák kihasználásában. Ez lett volna, amit el szerettem volna mondani vezetőként. Köszönöm szépen. Kívánne valaki hozzászólni a kollégák közül? Vagy van-e kiegészítő kérdése valakinek? Vagy eh, úgy gondolják, hogy elegendő volt ez az első vita megnyitásához? Nos, akkor nincsen árnyék jelentéstevő sem itt, lehet, hogy azért, mert nem tudják, hogy megváltoztattuk a sorrendet, de lehet, hogy egyáltalán nincsenek ma itt az árnyék jelentéstevők, de az is lehet, hogy pontosan eh, kezdtünk, és sokan nem érkeznek meg pontosan, de hát ehhez hozzá kell szoknunk, hogy pontosan kezdjük, mert különben nem tudjuk befejezni a munkánkat. De hát ez azok problémája, akik nincsenek itt, vége ennek a napirendi pontnak kész, és következik a következő napirendi pontunk, és a kollégák majd később fogják elmondani a fontos hozzászólásaikat. A következő napi rendi pont következik, a négyes napi rendi pont. Az infrastruktúra kérdése, energiainfrastruktúra kérdése. Szóza Wagner a jelentéskészítő. És hogyha az üdvözlési ceremóniát befejeztem, akkor meg is adom neki a szót, hogy elmondja, hogy mit gondol erről a témáról. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ahogy az olasz kollega is kihasználta a lehetőséget arra, hogy a bizottság minden résztvevőjének boldog új évet kívánjon, én is megteszem ezt. Nagyon izgalmas az, hogy ma beszélhetünk az európai energiainfrastruktúra prioritásairól, pedig egy integrált energiainfrastruktúráról van szó. Ez egy nagyon izgalmas téma. Tudják, hogy mostanában van a 60. évfordulója a szén és acél közösségnek, és nagyon fontos ez, hiszen ez a bölcsünk úgymond, és eh, most már ma a hatodik évfordulóját ünnepelhetjük ennek. Moni vezette be ezt az intézményt, és utalt is eh, hogy arra, hogy mennyire jelentős lesz ez a közösség majd az európai energiapolitika szempontjából. A jelenlegi helyzet, és most eh, a közleményre gondolok, a bizottsági közleményre gondolok, tehát ez a helyzet most már lehetővé teszi számunkra azt, hogy egy európai energiapolitikát eh, hozzunk létre, amely már teljes mértékben különbözik a 60 évvel ezelőtti politikától. Egy valóban ambiciózus célkitűzésről van szó. Az Európai Bizottság ezen közleménye azt fejezi ki, hogy egy e- európai gerincet hozunk létre, és ez az európai gerinc nagyon fontos, és ezért van szükség erre a vitára is. Azért, mert eh, a múltban nem volt mindig megfelelő kezdeményezés, de most már egyre több kezdeményezés van, és most foglalkoznunk kell ezzel a témával. Nem szabad azt gondolnunk, hogy most már a paradicsom fog elkövetkezni, és hogy új, újonnan ki tudjuk alakítani a világot. Muchas conquistas hechas por... Nagyon sok mindent elértünk már, és sokat tettek az előttünk lévők is az Európai Unióért, voltak zöld könyvek, irányelvek, de mindenek előtt a különböző alapvető elvek megfogalmazása volt az, amely az alapját jelenti az európai energiapiacnak. Ehhez hozzátartozik a nemzeti piacok integrációja, illetve a ellátás biztonságának megvalósítása, az alternatív üzemanyagok alkalmazása, a klímaváltozás elleni harc, ismertek ezek a célok számunkra, például az, hogy 20%-kal csökkenteni kell az üvegházi gázok kibocsátását, a haté- energiahatékonyságot 20%-kal kell növelni, és egy 20%-kal kell növelni az alternatív energiaforrások alkalmazását is. Tehát ismerjük ezeket a célokat. Itt van még a Lisszaboni szerződés is, amely a 24-es cikkben kimondja azt, hogy mit kell tenni az energiával, és ennek alapján kaptunk egy megbízást. Ezeket a célokat kell megvalósítanunk, amelyek az európai energiapolitik alapjait jelentik. Ugyanakkor le kell vonni a következtetéseket is. A harmadik eh, energia belső piaci csomagból le kell vonni a következtetéseket. 2009-ben döntöttünk erről, és ezért ezen bevezető szavakkal szeretnék utalni arra, hogy nem valami új dologgal állunk szemben, egy hagyományra tudunk visszatekinteni. Már korábban is foglalkoztunk ezzel az energia problémával, de most már konkrét formát ölt ez. Tehát konkrét infrastruktúrát hozunk létre a teljes Európai Unióban, és ez egy előrelépés az európai energiapolitika elmélyítése irányába. Hiszen a célunk az az, hogy az európai parlament elérje azt, hogy valóban egyhangulag szólaljunk fel Európában a világszínpadán, akkor, amikor különböző energiaproblémákról van szó. Ezt csak akkor tudjuk elérni, és ezt önök is tudják, hogyha egyértelmű politikai szerepvállalást mutatunk, és hogyha nagyobb pénzügyi hozzájárulást teszünk. Nem szabad azt sem véka alá rejteni, hogy még nagy a feszültség a tagállamok között, nagyon sok nemzeti érdek áll egymással szemben, és nagyon felaprózódott a piac is. Ez csak akkor lehet megszüntetni, hogyha határozottan lépünk fel, és hogyha a saját politikánkat, az a saját energiapolitikát hozunk létre. azonnali célokat kell kitűznünk, mert csak ki tudjuk elérni a célunkat. Remélem, hogy sikerül összefoglalni, hogy mit kell tennünk. Először is arra van szükség, hogy eléggé bátrak legyünk ahhoz, hogy a szükséges infrastruktúrát finanszírozni tudjuk, amely szükséges ehhez az európai energiahálózathoz. Ehhez az kell, hogy ezt az infrastruktúrát megfelelően megnevezzük, az Európai Parlamentnek ezután kritériumokat kell kidolgoznia, hogy azonosítani lehessen azokat a projekteket, amelyek az európai projektek megnevezést viselhetik. Hogyha ezeket a kritériumokat megállapítjuk, akkor különböző dolgokat kell figyelembe vennünk, és az elkövetkező hónapokban, illetve ma is erről kell majd beszélnünk. Az energiainfrastruktúráról beszélni kell, és a régiók közötti egyensúlyról is beszélni kell. Ezen kívül arra is szükség van, hogy a projekteket megfelelő időbeli kereten belül hajtsuk végre. Olyan formákat kell találni, amelyekkel az eljárási kérdéseket, az engedélyezési kérdéseket is meg lehet oldani. A tagállamokon belül is vannak konfliktusok, és az Európai Bizottság is foglalkozik ezzel, olvasunk ezekről az, az újságban és, és tudjuk, hogy az engedélyezési eljárás valóban ö, problémát jelent a tagállamokban. A határidejei ezeknek az európai infrastruktúráknak, illetve ezek megvalósításának késlekedik, azért, mert vannak jogi igazgatási, közigazgatási, engedélyezési eljárások, licenc eljárások, és ezek különböző hatóságoktól függenek, a nemzeti hatóságoktól, a regionális, a helyi hatóságoktól, és mindez ahhoz vezet, hogy azok az emberek, akik ellenzik ezeket az infrastruktúrákat, mert ott élnek, és le akarják állítani ezeket az infrastruktúra munkálatokat. E kell járnunk annak érdekében, hogy egyszerűsítés jöjjön létre, mert ma a tagállamok jogszabályaival kell szembenéznünk, nem csak a 27 tagállam jogszabályával, hanem még szembe kell néznünk az egyes tartományi jogszabályokkal, gondoljunk csak Németországra vagy Spanyolországra, ahol az egyes tartományoknak van kompetenciája ezekben a kérdésekben. Alapvető kérdés ez, amelyet mindenképpen figyelembe kell majd vennünk. Lo que se nos ofrecen son problemas y más problemas en primer lugar, la agenda de corredores a lo largo y a lo ancho de toda Europa. Hay que definir eh, tehát a korridorokkal, a folyosókkal is kell foglalkoznunk az egész eh, Európai Unióban, és meg kell határoznunk ezeket a koridorokat. Tehát a jogszabályban eh, foglalkozni kell ezekkel a folyosókkal, ezekről már beszéltünk, hogy egyetértünk-e ezekkel vagy nem, és ehhez megjegyzéseket kell fönni, fűznünk, tehát reagálnunk kell a bizottságnak a javaslatára. De mindezt műszakilag is jogossá kell tenni. Hogyha megnézzük, hogy a közleményben, a bizottság közleményében mi áll, a, a tény az, hogy nem kell az egészet elfogadnunk nekünk az Európai Parlamentnek, és javaslatokat is tehetünk a legfontosabb célkitűzés nyilvánvalóan, hogy megfelelően meghatározzák a folyosókat, mert hogyha nem tesszük ezt, akkor eh, akkor nem fog megfelelően működni a strukturális politika. Tehát ezért a javaslatot elemezni kell, és a különböző szempontokat megvizsgálni, és a különböző eszközöket, amelyeket a bizottság arra javasolt, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket. Mondtam, hogy a, az engedélyezésnek, az engedélyeknek az egész problémája is felmerül. Persze aztán ott vannak a regionális csoportosulások, ezeket is a bizottság javasolta. Nagyon sok tagállam eh, a 27 eh, nyilvánvalóan különböző földrajzilag, és ezen különbségek miatt eh, hasznos, hogyha ilyen regionális csoportosulások vannak, mint például a balti tengeri régióban. Ezek fontos szerepet fognak játszani. Nos, ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell vitatni a bizottsággal. Aztán itt van e, a projektek finanszírozásával foglalkozó fejezet. A különböző vállalatok, amelyek e, itt működnek, e, bevonandók ebbe, mert hát ez nyilvánvalóan egy fontos ágazat. És aztán van még az állami finanszírozásnak a lehetősége is, és ezeket a lehetőséget kell az elővendő hónapokban megvizsgálni. Ezek a legfontosabb kérdések, és ezekkel kell majd leginkább foglalkozni az elkövetkezendő hónapokban. Van ugyanakkor egy valóban idevágó kérdés, E, Európa energia szempontjából egy eléggé gyenge e, és veszélyeztetett terület, kiszolgáltatott terület. És épp azért, mert ez a helyzet, e, össze kell gyűjtenünk megfelelő erőt ahhoz, hogy egy sokkal erősebb Európát hozhassunk létre. És mint mondtam, Eh, az idei év a 60. évfordulója az Európai Szén és Acélközösségnek, tehát európai, az Európai Unió bölcsőjének. Nyilvánvalóan eh, az árnyék jelentéstevőkkel együtt eh, a jövő héten, vagy az elkövetkezendő két hét során összeülünk, és mindezen kérdésekről beszélünk. Én koordinátor szerepét fogom eljátszani, tehát a különböző frakciók javaslatait, ötleteit fogjuk megvizsgálni. Nyilvánvalóan én, mint jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel együtt elvégzem a feladatomat, ugyanakkor szeretném az ITRE bizottság tagjainak, a, tagjait megkérni arra, hogy fordítsanak időt E, ezekre a kérdésekre, és hogyha vannak olyan e, problémák, amelyeket önöket közelebbről érintik, akár a saját e, területükön vagy országukban, azt kérem, közöljék velük bármilyen gondolatot, ötletet, szívesen veszünk, megpróbáljuk ezeket a problémák megoldására fordítani akár e-maillel, akár e-mailen keresztül, akár személyesen is eljöhetnek hogy elmondják a véleményüket, mert nyilvánvalóan ez mindannyiunknak a, egy fontos feladata, és hát ez az ITRE bizottság tagjainak az elsőrendű területe, hiszen az Európai Unió energia gondoskodunk itt. És a bizottságnak is elküldjük majd a véleményünket. Ez a közlemény az nagyon jó, de majd hozzáfűzzük a véleményünket. Köszönöm szépen, Kárinszkajnak kapja meg a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak is ezt a kiváló bevezetést. Egy egyszerű képpel illusztrálnám a mai helyzetet. Képzünk el egy óriási erdőt, az egyik szélén van egy város, a más, az erdő közepén pedig van egy műhely, amely agyagedényeket készít. Hogyha nincsen út, ösvény a város és a műhely között, akkor nem tudja piacra vinni a termékeit az ott dolgozó kézműves. Kicsit ilyen az energia is Európában. Rengeteg kiváló műhely van Európában. A megújuló energiaforrásokba fektetünk egyre több pénzt, és ezek a energiaközpontok egyre több energiát ejtenek elő, azonban továbbra sincs ösvény, ami a városokba vezetne, ahol szükség van az energiákra. Tehát az infrastruktúra erősen hiányos. Az előadónk az angol fordításban legalábbis azt hallottam, hogy törékeny szót eh, használta. Nem tudom, hogy az energiapiac jellemzésére a törékeny a, e a legjobb jelző, de hogy eh, nem teljesen kiépült az energia térén a belső piac, az vitathatatlan. És éppen ezért ki kell teljesíteni a belső piacot eh, az energia terén, infrastruktúra fejlesztéssel még hozzá a gázellátás biztonságáról szóló rendelet Idel Quadras kollega eh, vezetése alatt az a Klarska Bomolinska Európa 2020-as jelentés és Benson eh, kollega eh, jelentése és elfogadásra került. A kötelező célok tekintetében is komoly harcok folytak de ennek ezeknek semmi értelme, hogyha nincsen megfelelő európai infrastruktúra. Ezért úgy eh, vélem, hogy ezen a téren kell eh, valamit eh, tennünk, és arról kell vitát folytatnunk, hogy mindig arról beszélünk, hogy kiteljesítsük a belső piacot. Én inkább azt mondanám, hogy az infrastruktúra utolsó pillérét is Eh, ki kell építenünk. Az egyik nehézség az infrastruktúrának az, hogy a potenciális összekötetések nem épültek ki, azért, mert gazdaságilag nem eh, befektetői szempontból egyszerűen nem éri meg. A gáz összekötetések eh, tekintetében a lengyel-litván össze köttet és 100 km eh, gázvezeték képítésére kértek egy tendert, nem volt egyetlen jelentkező sem. Miért? Azért, mert a magáncégek számára ez gazdasági szempontból nem tűnt megtérülőnek az északi tengeren offshore szélturbinák termelik az áramot Európa közepére. Hogy fogjuk ezt eljutatni? Hasonló módon ilyen összekötetési problémák esetében gyakran előfordul, hogy a megtérülési ráta nem túl vonzó a magáncégek számára. Az Európai Bizottság javaslata szerint uniós pénzeket kell fordítani ezen projektekre, annak érdekében, hogy a piaci összekötetések képüljenek, ugyanis ez magától nem fog megtörténni történni. Az Európai Bizottság nyilatkozata hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy a tagállamok közötti együttműködés engedhetetlen, Ez nyilvánvaló, ezzel senki sem fog vitázni. Ugyanakkor én határozottan támogatom az Európai Bizottság eh, javaslatát. Úgy tűnik számomra, hogy az előadónk eh, gondolkodásmódja, megközelítése megérdemli a támogatásunkat, szerintem együtt tudunk majd működni az ügyben. Fontos, hogy felfogjuk, hogy e következő logikus lépés nélkül eh, az elmúlt években elfogadott jogszabályok eh, szép szavak maradnak, de értelmetlenek, hiszen nem tudnak a gyakorlatban megvalósulni a magas célok. Köszönöm szépen, Madurál asszony következik. Muchas gracias, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is egyetértek az előttem szóló kollégával és az egy, a jelentéstevővel. Minden jót kívánok a jelentéstevőnek, különösen, hogy éveleje van. Köszönöm a jelentéstevőnek a magyarázatokat. Egyetértek a legtöbb dologgal, amit mondott. És mivel én vagyok a frakciómnak az árnyék jelentéstevő, a jelenlegi vitában csak néhány rövid gondolatot szeretnék közölni ezzel a fontos témával kapcsolatban. Nem kell a múltba ennyire visszanyúlni, én csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy az utóbbi négy évben jelentős jogalkotási erőfeszítéseket tettük azért, hogy a belső energiapiacot előre léptessük, és a megújuló energiáknak nagyobb felhasználását tegyük lehetővé. De kétségkívül erőfeszítéseink semmit sem érnek, hogyha az infrastruktúra területén nem tesszük meg a szükséges lépetéseket, hogy összekapcsoljuk a piacokat. Akkor sikerült csak megoldani a jelenlegi helyzetet, tehát hogy bizonyos régiók elszigeteltek, hogyha ezen a területen teszünk jelentős lépéseket. A versenyképesség, a, fel, használ, fel, a versenyképesség mind olyan kérdések, amelyek az európai hálózaton belül lehetetlenné teszik azt, hogy a határokon átnyúlóan összekössük a hálózatokat. Ez a leggyengébb pontunk. <clears throat> Szükség van arra, hogy az e unió kötelezettségvállalását, tehát hogy 10 százalék a 10% hálózat összekötés, amelyet Barcelonában ígértünk, el kell érnünk. És Épp ezért eh, a jobb energia eh, hatékonyság területén ígért 20-20-20-as eh, célkitűzéseket meg kell valósítanunk. Nem két tagállamnak a döntéseinek kellene irányítani ezeket a, a döntéseket, és nem csak kereskedelmi érdekeknek, hanem hogyha valóban összekötjük az európai hálózatokat, az túlmutat a kereskedelmi érdekeken. Tehát a bizottságnak és a jelentéstevőnek fel kell gyorsítani az új infrastruktúrák engedélyeztetési folyamatát. Mert, mint hallottuk, ez egyelőre több mint tíz évet vesz igénybe. Van egy terv arra, hogy egy ablakos ügyintézés legyen, és a döntéseknek egy bizonyos határidőt is kell szabni. Aztán a, az infrastruktúras projektek megvalósításának is határidőt kell szabni, és a közösségi intézményeknek is döntéseket kell hozni, hogyha a nemzeti hatóságok nem végzik el a feladatukat. Szükség van arra, hogy el tudják végezni azokat a felületeket, feladatokat, amelyeket rájuk szabtak ki. Nagyon fontos, hogy növeljük az összegeket a költségvetésben, amelyeket olyan projektekre költenénk, amelyek európai érdekeket szolgálnak. Ezekre még most nincsen pénz. Aztán az megújuló energiáknak a befoglalása ezekbe a tervekbe. A megfelelő szinteken, amelyekben megagyeztünk, be kell vezetni a megújuló energiákat. Ez azt jelenti, hogy szükség van intelligens irányítási rendszerekre, mind helyileg, mind a többi szinten. Tehát a helyi szinten a megújuló energiákat a hálózatba be kell integrálni, és ezekkel még intelligensebbé tudjuk tenni ezeket a hálózatokat. Nos, olyan helyzet áll elő, ahol az intelligens mérők még nem élvezik a fogyasztóknak a bizalmát. Tehát ezeknek a szuperhálózatoknak a megújuló energiákat minél inkább fel kell használni, és össze kell kapcsolni az északi tengeri szélenergiát e, Európa közepével. Nos, e, ez lenne nagy vonalakban a hozzászólásom, és boldogan működök együtt az, a jelentéstevével, és gondolom, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. Zsadó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Szóza Wagner kollégának a munkáját. Már elmondta nagy részét annak, amit én akartam, tehát hogy mennyire fontos ez az anyag, és hogy szükség van arra, hogy ezt a munkát harmonizáljuk a többi munkával. Tehát energia, takarékossági tervekkel, vagy a 2020-as vagy 2050-es tervekkel, e, az energetikai forgatókönyvvel. Ugyanis valóban ma, ismér, ma e, ünnepeljük a szén és acélközösség megszületésének 60. évfordulóját, de ma az energetikai helyzet e, más, mint 60 évvel ezelőtt volt. Tehát amitről döntöttünk a fenntartható infrastruktúrát illetően, e, e, azzal Európa energetikai jövőjét is meghatároztuk. Épp ezért az első dolog, amelyet javasolni szeretnék, az az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk ennek a munkának a koherenciáját biztosítani e, azzal, amelyről már szavaztunk ebben a parlamentben és pedig az energetikai hatékonyság, tehát takarékosság kérdésében Vincent kollégával az Európai Parlament egy 20%-os energiahatékonysági célkitűzést határozott meg 2020-ig. Az Európai Bizottságnak a munkájában van egy energetikai forgatókönyv, amely nem veszi figyelembe sem ezt a kötelező célkitűzést, hanem szinte hihetetlenül azt mondja, hogy ezt 2020-ra el sem fogjuk érni. Tehát az Európai Bizottság az infrastruktúra csomagát olyan forgatókönyvre alapozza, amely el, elismeri, hogy nem fogjuk elérni ezt a 20%-os energiahatékonysági célkitűzést 2010-re. Tehát számomra már ez egy alapvető problémát jelent tehát, hogy a közös munkánk hogyan lesz lehetséges. Épp ezért azt javasolnám a jelentéstevőnek, hogy a politikai osztályjal a parlament politikai osztályával vizsgálja meg, hogy mennyire lehetséges komoly elemzésének alávetni ezt a modellt, amely tulajdonképpen a bizottság közleményének az alapja. A parlament ezt megszavazta, az energiahatékonyság azért nem semmi. 2020-ig ez a 20% energiahatékonyság az 15 nabukóval ér fel. Ugyanilyen módon a bizottság közleménye figyelembe veszi 2020-ig a megújuló energia célkitűzéseket, ugyanakkor 2020 után azt látjuk, hogy komolyan csökken a megújuló energiákkal kapcsolatos beruházások száma. Tehát figyelni kell a 2020 utána, utáni ö, időszakra is, amely 2050-hez vezet, amely a 2050-es ambíciójunknak felelne meg, ahol az elektromos energia a legnagyobb része, remélem, a megújuló energiákból fog teremtődni. A jelentéstevő nem foglalkozott ezzel a témával, és azt hiszem, objektív vitára van szükség a, a széndiokszid kibocsátások kérdésével, annak szállításával és a többi. A bizottságnak a csomagja a széndiokszid szállításával kapcsolatban komoly projekteket fogalmazott meg. A, például a németországi tárolással kapcsolatban láttuk, hogy milyen komoly problémák vannak, ugyanígy Kanadában, ahol szivárog a széndiokszid, stb. Tehát ennek megvannak a költségei, és a szállításokat illetően nem lehet olyan technológiára alapozni a megoldásainkat, amiről már láttuk, hogy ezek nem válnak be. Tehát a 2050-es energetikai forgatókönyvnek ezeket figyelembe kell venni, ahogy az éghajlatváltozás elleni harcot is. A jelentéstevő azt mondta, hogy a kritériumokról is kell beszélni, amelyek lehetővé teszik majd az európai érdeklődése számot tartó projekteknek a kiválasztását. A bizottság csomagjában szerintem túl sok rugalmasságot biztosítanak a, a tagállamoknak, hogy kiválasszák az infrastrukturális projektokat. Szerintem e, komolyabb kritériumokat kell megszabadulni, hogy megszabni, hogyha e, az energetikai infrastruktúra e, területén koherenciát akarunk létrehozni, és megfelelni az energetikai és éghajlati ambícióinknak, célkitűzésünknek. Tehát Örömmel dolgozunk ezzel a témával kapcsolatban a jelentéstevővel. Köszönöm. Charles Chichester. Thank you, Chairman. Charles Chichester. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az előadónak a bevezetőjét, hiszen nagyon fontos kérdéssel van dolgunk. Az Európai Unió ambícióknak nincs hiány az energiapolitika terén. Egy belső piac kialakítása, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a célok kitűzése nagyon megy nekünk. Attól tartok viszont, hogy ezen célokat szinte soha nem sikerül elérnünk. Ezért az első figyelmeztető szavam arra vonatkozna, legyenek ambíciózusak a céljaink, de legyünk köz, eközben reálisak is a tekintetben, hogy mit érhetünk el. Második megjegyzésem. Komoly akadályt jelenthet a finanszírozás, az infrastruktúrális projektek finanszírozásához a megfelelő forrásokat nehéz lesz megszerezni, hiszen a pénzügyi megszorítások korát eh, éljük, a fiskális kiigazítások korát, minden tagállam azon szenved. Minden tagállam a konvergencia kritériumokat próbálja elérni, illetve a pénzügyi költségvetési egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy igen komoly verseny folyik a projektek között, főként azon projektek esetében nehéz ez, ahol gazdaságilag nehezen igazolhatóak, amelyeket az élettartamuk egésze alatt közpénzekből kell majd finanszírozni. Vannak azonban olyan projektek, amelyek lehet, hogy nem megtérülő projektek azonnal, de stratégiailag roppan fontosak. Nem hiszem, hogy az Unió vagy akár a tagállamok költségvetésében túl nagy mozgástér lenne, és ezek nem olcsó projektek. Nem tudom, hogy ezeket hogyan tudjuk majd megoldani ezeket a nehézségeket. Zsadó kollega megfontolásait érdeklődve hallgattam. Ő a Béli reményét fejezte ki, hogy 2050-re az elektromos áram teljes egészében megülő forrásból jön majd. Ez megint csak a remény diadala a valóság felett. Nem tartom ezt reális célnak. Jól mutatja ez azt is, Zsadó úr azt mondta, hogy túl nagy rugalmasságot kapnak a tagállamok az energetikai kérdésekben. Ő azt szeretné, hogy központi ellenőrzés, uniós jogszabályok szigorúbbak legyenek ezen a téren. Ez egy olyan politikai iskola, amely az unión kívülről érkezett, és amely az európai szabadságjogokkal nehezen összeegyeztethető, kedves zsadó kollega. Továbbá mm, gyakorlatban sem e, könnyen megvalósítható, és hát a finanszírozás hiányában nem is tudom, hogy hogyan kívánja, óhajtaná ezt megoldani. Az ASZER az energiaszabályozó testületek együttműködésének eh, testülete eh, előadója vagyok. Valóban fontos az eh, energiaszállítási infrastruktúra projektek összehangolása is, ezek a szabályozó testületek, amelyekről beszéltem, igen jól átfogják nem csak az állami, hanem a magán szektort is az energiapiacon, és elég jól lefedik Európát. Nagyon remélem, hogy ezek a projektek majd segítenek, de a finanszírozás hiányát nehéz lesz így is ki küszöbölni. Az energiaszállítási eh, cégek, úgynevezett TSO-k, igen nehezen eh, kapnak eh, engedélyt az új projektekre. Az előadónk is felhívta a figyelmet ennek a fontosságára, hogy ez az infrastruktúrális projektek esetében milyen komoly nehézséget jelent. A dilemma felmerül, nagyobb hatalmat adjunk-e arra, hogy a meglévő szabályokat áthágjuk, felülírjuk a helyi demokráciában. Igenis joga van mindenkinek arra, hogy egy ilyen projektet ellenezzen. Van egy angol kifejezés, a NIMBY, not in my backyard, tehát tőlem bárhol, de nálam mifelénk biztos nem hogyan lehet a nimbiizmuson felülemelkedni, nem tudom. Persze csodálatosak a szél erőművek, a szélturbinák, de senki nem akarja, hogy a saját kertjében állítsanak fel egy ilyet. Így nehéz lesz megtalálni azt a, az egyensúlyt, amely a központi tervezés, illetve a helyi demokrácia jogai között valahogy elvezet minket. Még egyszer mondom, a projektek jóváhagyása is igen gyakran problémát okoz. Végezetül, visszatérve a kedvenc témánkra, a megújuló energiaforrásokra, azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi gazdasági légkörben nem tudom, hogy az egyes tagállamok fogják-e tudni tartani azt a szubvenciórendszert, amely a megújuló forrásokat aránytalanul um, nagy mértékben támogatja. Óriási költségeket ró ez a költségvetésre a hagyományosabb energiaforrásokkal szemben. Ezt se felejtsük el, elnök úr. Lina Ek. Lina Ek következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és minden kollégámnak nagyon boldog és gazdag új évet kívánok. Először is a bizottsági szövegről. Úgy, értem, úgy, úgy érzem, hogy egyetérhetünk abban, hogy az európai energiapiaci helyzet azt mutatja, hogy szükség van befektetésekre, javításra és fenntarthatóságra de hozzá kell azt is tennem, hogy szükség van arra, hogy jobb legyen a helyzete a fogyasztóknak is, beleértve főként a kis vállalkozásokat. Amikor öt évvel ezelőtt eh, beszéltünk a harmadik energiacsomagról, akkor eh, nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy jobban működjön a piac, például azáltal, hogy szétválasztottunk, megpróbáltuk a nagy monopóliumokat megszüntetni mind a szétosztói, terjesztői, mind pedig a termelői oldalon, és a különböző szerepelőket próbáltuk bevonni a piacra, például a kisebbeket is, az új technológiákat próbáltuk meghonosítani, és és ezen kívül megpróbáltuk javítani a befektetéseket, és ez nagyon fontos volt, az alternatív energiaforrások szempontjából is. Teljes mértékben egyetértek a meghozott döntésekkel. Úgy vélem, hogy ez a javaslat bizonyos területeken nem használ a néhány évvel ezelőtti vitáinknak, döntéseinknek, és amelyek tükrözték a gazdasági, és amelyeket tükrözött a gazdasági élénkítési csomag is, illetve a Benson jelentés is. a felállított intézmények most kezdtek el működni, egy alulról felfelé építkező megközelítésük van, és úgy vélem, hogy elemeznünk kell a következményeket a döntéshozatalt illetően, mert itt a szuszerelítás is szóba kerül, az ownership, a tulajdonlás, de a fogyasztó kérdése is felmerül itt. Nem vagyok abban biztos, hogy a biztos jobban tudja a dolgokat, mint a piac. Persze a parlament ez jobban tudja, de úgy vélem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk akkor, amikor a döntéshozatali egyensúlyt más irányba fordítjuk el. Amikor a finanszírozásról van szó, én nem látnám azt, hogy az energia cégek lennének a legsérülékenyebbek most Európában. Nagyon stabilak, nagyon jó formában vannak, és elég nagy profitot termelnek. Az elmúlt évben is, még a válság idején is sikerült ez nekik. Nem vagyok abban biztos, hogy ha nem fektetünk be az infrastruktúrába, és felhasználjuk a az, a régi, és használjuk a régi hálózatot, akkor nem hiszem, hogy az adófizetőknek kellene fellépniük, és nekik kellene finanszírozniuk ezt. Úgy gondolom, hogy gondolkodnunk kellene azon, hogy ki fizet, és mit fizet az a valaki a hosszú távú stratégiában. Párhuzamos rendszerek veszélyét látom itt a tervezés során és azt is látom, hogy nem használjuk úgy ki a piaci erőnket, mint ahogy azt megtehetnénk. Végezetül egyet kell értsek Csicseszter úrral az energia szabályozókat illetően, ezek nagyon fontos szerepet játszhatnak. Az, ahogy a költségeket elosztják az iparon a kisvállalkozások és fogyasztókon keresztül. Úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni a versenyképességi kérdést is, mert én párhuzamokat látok azon viták között, amelyeket a roaminggal kapcsolatban folytattunk. Ugyan, ugyanez a fajta vita jelenik meg ö, azzal kapcsolatban is, hogy a hálózat költségeit átfordítják a fogyasztókra. Tehát a jelenlegi szabályozás lehet, hogy ellentétben áll a versenyképességi szabályozásokkal. Gratulálnék a jelentés készítőnek is, és már várom a nagyon jó együttműködést ebben a rendkívül fontos témában. Kedves kollégák, most már minden árnyék jelentéstevő felszólalt, és maga a jelentéstevő is, és elmondhatom önöknek azt, hogy 10 órakor szavaznunk kellene, és még 10 kértek szót, és az ötös napirendi pontot elvileg még tíz előtt kellene eh, elvégeznünk. Százszónak és egy a vége. Nos, most meg fogom adni a szót a kollégáknak, utána a bizottságnak, utána szavazunk. A szavazás után pedig az ötös napirendi ponttal fogjuk majd folytatni, mert nem tudunk végezni. És a kollégáknak sajnálatos eh, módon a következő vita napunkon kell majd hozzászólni ez a témához rövidre kell fogniuk, nem lehet az, hogy egy csomó napirendi pontunk van, és mindenki 20 percet beszél. Úgy gondolom, hogy a koordinátorok megvitathatnák ezt, hogy hogyan menjen ez, de nem lenne ez fair, viszont így nem úgy szóhoz néhány kolléga. Úgy gondolom, hogy most már legközelebb úgy fogjuk csinálni, hogy a kezdettől fogva bekapcsoljuk a stoppert, és nézzük, hogy ki mennyi ideig beszél. És pedig az a kollega következik, aki már 9 óta itt van. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és eh, igyekszem eh, rövidre fognani, fogni a mondani valómat. Eh, köszönöm a jelentéstevőnek is a vitaindítóját, meggyőződésem, hogy jó mederbe terelte a mai beszélgetést, és reményeim szerint magát a jelentést is ezzel a vitaindítóval. Az első kérdés, amit persze föl kell tennünk ennek a témának kapcsán az, hogy egyáltalán mi közünk van nekünk itt az energiainfrastruktúra beruházásokhoz, miért nem hagyjuk ezt az egész kérdést a piacra. És a válasz persze úgy szól, hogy eh, annyiban van közünk hozzá, amennyiben eh, a mi beavatkozásunk elősegíti az egységes piac eh, működését az unió területén. Ezért a jelentés összeállításakor a legfontosabb szempont, amit amit szem előtt kell tartani, az, hogy hogyan tudjuk az akadályokat eh, leküzdeni az egységes eh, piac előtt. Ehhez tehát számba kell venni ezeket az akadályokat, és én eh, három ilyen akadályt szeretnék megemlíteni. Az első a nemzeti részérdekek érvényesülése a regionális szempont fölött. A második a bonyolult engedélyeztetési mechanizmusok kérdése, és a harmadik pedig az óriási finanszírozási igény. Ez az a három akadály, amelyet le kell küzdenünk. És ahhoz, hogy ezt eh, leküzdjük, azt gondolom, hogy három szempontnak mindenképpen szerepelnie kell hangsúlyosan a jelentésben. Az első a regionális eh, megközelítés és koordináció szempontja. Az egységes piac megvalósításához ugyanis elengedhetetlen, hogy a határokon átívelő beruházások esetében ne a partikuláris nemzeti érdekek érvényesüljenek ezért kell támogatni az energiaipari vállalatok nemzetközi együttműködését, illetve regionális szempontokat is figyelembe kell venni akkor, amikor a határkereszthező kapacitások tarifáit meghatározzuk. Vannak jó példáink természetesen, ilyen a visegrádi országok eh, együttműködése, ahol az elmúlt esztendő során létrejött a magyar-román eh, összeköttetés, első lépéseként az észak-déli folyosónak, de persze további infrastrukturális beruházásokra van szükség. A második szempont, amit figyelembe szeretnék ugye ajánlani, az engedélyeztetés egyszerűsítése. Itt eh, ahhoz, hogy eh, egyéb nagyobb beruházások megvalósulása ne tíz évnél is hosszabb időt vegyen igénybe, szükséges a párhuzamos struktúrák felszámolása, egyablakos ügyintézés bevezetése mindent összevetve az engedélyeztetés egyszerűsítése. A harmadik eh, szempont, eh, erről sok szó esett már itt, eh, a finanszírozási igénye ezeknek az infrastruktúrális beruházásoknak. Charles Chichester erről ékes szólóan beszélt, úgyhogy sok mindent nem szeretnék ehhez hozzátenni. 2020-ig írja a bizottság, évi 200 milliárd eurós beruházásra van szükség csak az energiaszállítás terén. Ez ugye én is kiszámoltam eh, Nabucco egységben, ez évi három Nabucco beruházást eh, jelent. A Nabucco, ha gáz nem is szállítanak eh, rajta, arra mindenképpen alkalmas, hogy megkönnyítse a számolást itt ebben a bizottságban. Most már többedik alkalommal számolunk Nabucco egységben. Úgyhogy ez egy hatalmas beruházási, finanszírozási igény, amihez stabil szabályozási környezetre van szükség. Elsősorban nyilván a magánszektort kell beruházásra ösztönözni, nem EU-s eh, forrásokról beszélünk, de ehhez stabil szabályozási környezetre van szükség, és új innovatív finanszírozási eh, eszközökre. Én ezt a három szempontot szeretném a jelentéstevének a figyelmébe ajánlani, illetve befejezésül egyetlen egy gondolat, egy régióra szeretném felhívni a figyelmét, ez a közép-kelet-európai régió. Örülök annak, hogy a bizottság anyagában kiemelten szerepel ez a régió. Mindannyian megtapasztaltuk a gázkrízisek idején, hogy mennyire kiszolgáltatott infrastrukturális szempontból, mennyire elmaradott ez a régió. Én azt gondolom, hogy a fejlesztés nem csak az ott élők érdeke, hanem az egész unió érdeke. Egyébként elsősorban az alternatív gázforrásokhoz való hozzáférés segítésére van szükség, észak-déli gázfolyósok kiépítésére, amint már említettem, mindent összevetve az elszigetelt piacok felszámolására. Köszönöm szépen elnök úr a türelmét és a lehetőséget. Jordan Cislik. Hvala. Jordan Cislik asszony. E, szeretnék arra utalni, hogy ezt szeretnék arra utalni, amit már Zsadó kollega is elmondott, hogy összhangban kell lennünk, és összhangban kell hoznunk ezt a dokumentumot a többi dokumentummal is. Szeretnék er, arra a vitára utalni, amely európai szinten folyik, és amely folytatódni is fog, arról van szó, hogy több mint 20%-kal szeretnénk az üvegházi gázok kibocsátását csökkenteni, és hogyha konzisztensek szeretnénk lenni, akkor ezt figyelembe kell vennünk az energiainfrastruktúráról szóló dokumentumban is. Hiszen a bizottság arról döntött, hogy azok a szektorok fogják viselni a terheket, amelyek az EHS rendszerben vannak. Az energia, szektor az, amelytől a legtöbbet várják. Nagyon fontos az, hogy az ígéreteinknek megfeleljünk, és ezért azt szeretném, hogyha ezen dokumentum keretén belül és ebben a vitában is beszéljünk arról, hogy mik lesznek a kiegészítő projektek, amelyeket európai szinten végre lehet majd hajtani, akkor, hogyha akár a 30%-os csökkentést szeretnénk elérni. És ehhez szükség van azokra az intézkedésekre is, amelyeket Giles Chester is javasolt. Definiálni kell azt, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy elérjük ezeket a célokat, és örülnék annak, hogyha ez a dokumentum magába foglalna ezeket is. Bácsi Tisz kollega következik. Taip, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, taip pat. Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök úr. Nagyon sok mindenről beszéltünk ma már az európai közös piacot illetően. Egyetértünk az Európai Unióban, azonban gazdasági szempontból óriási a versenynyomás. Ennek az az oka, hogy e, nem megfelelő az energiai infrastruktúránk. A jelentés készítője nagyon jól vázolta fel a helyzetet, és nagyon jó a tervezett te is, amit leadott. Fontos tudni azt, hogy a gáz területén hogyan fogunk eljárni, hogyan fogjuk a visszacsatolási rendszert létrehozni, mert különben nem fog létrejönni a közös energiapiac. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogyha nincsen érdek, akkor nem fog létrejönni a kapcsolat sem, és ezért ösztönzéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a magáncégeket is bevonhassuk. Azon kell lennünk, hogy a magánbefektetők is részt vegyenek ezekben a projektekben, és hogy a már meglévő infrastruktúrákat ne kölcsönözzék, ne adják ki annak ürügyén, hogy ki akarnak építeni új kapcsolatokat. mindenkinek vállalnia kell a közös célokat. Összefoglalva szeretném azt elmondani, hogy ez a dokumentum nagyon jó, de a jövőben nagyon sok további javaslatot szeretnénk majd megfogalmazni. Most röviden megadnám a szót a bizottságnak, mondja az elnök. Engedjék meg, hogy minden kollégának nagyon boldog új évet kívánjak, és örülök annak, hogy a jelentés készítő Szosza Wagner úr nagyon pozitívan állt ehhez a témához. Az időrövidsége miatt csak három pontot szeretnék kiemelni, ha megengedik. Az első az a kérdés, hogy mi történik a projektek kiválasztásával és a prioritások kiválasztásával. Úgy vélem, hogy tanulnunk kell a múltból. Elkövettük azt a hibát a transzeurópai hálózatoknál 5 évvel ezelőtt, hogy kis résztebe bocsátkoztunk. Azt mondtuk, hogy ha az én projektem megvalósul, akkor én támogatom a te projektedet is. Ezt a hibát nem szabad elkövetnünk. A transeurópai hálózatoknál 500, prioritá- 500 projekt van, de nincs prioritásunk. Nagyon fontosak a prioritások, és ezért alkalmazta a bizottság ezt a top-down megközelítést, és ez nem ellentétes az ENSZOK e, alulról felfelépítkező megközelítésének a tíz éves tervek összeegyeztethetőek azokkal a prioritásokkal, amiket a bizottság meghatározott, de a flexibilitásra van szükségünk. A politikai szinten kell meghatározni a nagy projekteket, és a vállalatoknak lehetővé kell tenni azt, hogy a prioritásokon belül egy konkrét tervet készítsenek. Nem szabad abba a hibába esni, hogy pontosan meghatározzuk rugalmatlan módon a részletes projekteket, ezt eh, úgy gondolom, hogy a vállalatokra kell hagynunk. A második pont, amit szeretnék megemlíteni, ez az engedélyezési eljárás. Mindannyian elégedetlenek vagyunk az időtartamával az engedélyezési eljárásnak. A bizottság azt javasolta, hogy eh, ezt eh, javítani kell, de ez nem azt jelenti, Csiselszter úr, hogy most a polgári jogokat kívánjuk szűkíteni, vagy hogy be akarunk avatkozni hatástanulmányokba és ezért megkaptuk a ENVI főigazgatóság támogatását is, hiszen gyakran a hatás tanulmányokat hibáztatják azért, amiért az engedélyezési eljárás sokáig tart. Úgy gondolom, hogy minden jogot be tudunk tartani, és mégis le tudunk hozni egy gyors engedélyezési eljárást, és itt max. 5 évet lehet megengedni. Előfordul az sajnos, hogy 15-20 év alatt még mindig nem jön létre egy projekt, tehát mindenképpen sokkal jobb engedélyezés eljárásra van szükség, a különböző jogokat garantálni kell, de bátornak kell lennünk ahhoz, hogy dönteni tudjunk, gyakran van az, hogy akik az engedélyezési eljárásban részt vennek, végül vonakodnak, és ezért fordul ez elő, hogy nagy a késedelem. Tehát mindenképpen um, jobbá kell tenni ezeket az eljárásokat. A harmadik pont, amelyet szeretnék megemlíteni, ez a pénzügyi támogatás témája, a finanszírozás témája. Egyértelmű, hogy ezen befektetéseket magánkézből kell finanszírozni, ez nem is kérdéses, de a szabályozók, a felügyeleti szervek nagyon fontos szerepet fognak itt játszani, és amikor a tarifákat határozzák meg, az elmúlt években azt láthattuk, hogy a prioritás azon volt, hogy annyira lenyomták a tarifákat, mert a felületi szervek nem akarták terhelni a fogyasztókat, és így a TSO-k már nem fektettek be, mert ez már nem érte meg számukra a befektetést. Jó megoldást kell találnunk, megfelelő ösztönzésre van szükség a befektetések számára, és nem szabad az sem, hogy túlságosan terheljék a fogyasztókat. Ez egy nagyon nehéz feladat, és a felügyeleti szervek nagyon szorult helyzetben vannak, de hát ezt a fajta feszültséget ki kell bírniuk. Vannak olyan területek, ahol nem tudjuk a befektetéseket elérni, azért, mert bizonyos érdekeket nem lehet összeegyeztetni a határokon átnyúló befektetéseknél. Az Európai Gazdaság Programmal jó tapasztalataink voltak, elég sok projektet sikerült így finanszíroznunk, sokkal gyorsabban. Van még egy olyan úgynevezett delta, ahol az Európai Unió még sokkal tehetne annak érdekében, hogy a projekteket gyorsabban meg lehessen valósítani. Most, hogy ez milyen pénzügyi módszerrel fog megtörténni, arra még tárgyalnunk kell, vannak új finanszírozási lehetőségek, új kötvények, más PPP-k is, azok az támogatások, amelyeket az Európai Gazdaságentő projektben használtunk fel, azok jó eredményeket eh, mutattak. Nagyon eh, érdekes lesz még a vitánk, készek vagyunk arra, hogy tovább működjünk, együttműködjünk önökkel, 2011-ben levonjuk a következtetéseket, és szeretnénk majd figyelembe venni az önök tapasztalatait is, akkor, amikor kidolgozzuk a konkrét javaslatokat. Köszönöm szépen az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. Herzog kollega szeretne még ügyrendi kérdést pontot tenni, illetve még mások is. Herzog asszony. Thanks, uh, thanks Chairman. Sorry for asking uh, for the floor. I see... Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy szót kérek. Ez az egyik legfontosabb vita, és figyelembe véve, uh, the, the... hogy február során negyedikén a tanács szintjén is szoba kerül ez a téma, ezért fontos lenne, hogy mindenki szót kaphasson ebben a témában. Másodszorban, ami még fontosabb, meg kellene találni módját annak, hogy írásos formában elküldjük a február 4-i roppant fontos ülésre, amely egyébként a, eh, az energia csúcson a miniszterelnökök részvételével eh, kerül majd megrendezésre. Eh, Röviden szeretnék abból kiindulni, hogy nyolcszer nem tudtunk hozzászólni, és remélhetőleg a következő ülésen elsőként szólhatunk majd hozzá ez a témához, ugye? Ja. Igen, ez így van, mondja az elnök. Zsadó úr. Oui, monsieur le président. Igen, elnök úr. Én világosan mondtam hozzászállásomban, hogy a Vilos Bizottság a közleményét eh, egy bizonyos modellre eh, eh, alapozza, amely 2010-től nem veszi figyelembe a jogszabályokat, tehát a bizottság nem veszi figyelembe az ő modelljét és azt, amit, amiről az parlament szavaz. Örülnék annak, hogyha a bizottság meg tudná válaszolni ezeket a kérdéseket írásban is, hiszen ez egy központi kérdés, amit felvetettek, és ezt nem lehet megkerülni. Ez nekem is feltűnt egyébként ez a dolog. Tehát, ahogy mondtam, a következő vitánk során a most hozzá nem szólt kollégák fognak elsőként szót kapni, amennyiben itt lesznek. A következő napirendi pontunk a szavazás lesz. A hatos napirendi pont következik, és kérném a megértésüket. Először is a belet jelentés következik. Szeretném, hogyha meg is kezdenénk a szavazást. Feltételezem, hogy működik a szavazógép. A 21-es bekezdést kiszavazza meg, indítvány kiszavazza meg, ki ellenzi, és el, ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük. 21-es, a szavazást megnyitom. One minute, please. One minute, please. Egy perc, egy perc. Ça va? No. no. It's time. Organize. Katastrophe. Okay. Once again. Na még egyszer megpróbáljuk akkor. Még egyszer. We can do it once again. That's okay. Once again, num- Még egyszer. 21-es. És szavazást megnyitom. Okay. And we have one without card. Egy valaki van itt kártya nélkül, egy EPP-vel több. Okay. Okay. okay. okay. Most már jó. A szavazást lezárom. A, a szocialistáknál is egyet több. Mr. Goebbels? Göbbelsz úrnak nincsen itt a szavazókártyája. 26-an mellette, 23-an ellene, akkor ezt elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elnézést, elnézést, mondja az elnök, nagy hibát követtem el, a 22-es, arról nem kell szavaznunk. 23-as és a 8-as egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es, 38-as, 43-as, 49-es blokkban mellette ez okafogyottá vált. Hosszú volt ez a szünet azért. Nummer 10. Tízes. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 47-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 11-es mellette a szóbeli módosítással ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as okafogyottá vált, nem. 13-as mellette. A 13-as, 14-es. És a kettes kompromisszum és 1966 egybe mindegyiket? Ez mind egybe mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most jó néhány okafogyottá válik. 16-18 blogban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Utána ismételten néhány okafogyottá válik. 58-as, 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellenőrizzük a 67-est. A szavazást megnyitom, 67-est ellenőrizzük. Lezárom. És négyes kompromisszum. Mellette elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, ugye? Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 26 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. A Szóbeli módosítás az ötös preambulum megkezdéshez mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette. 29 okafogyottá válik? 29-es 29-es. 29 esre szavazunk mellette, ellene tartózkodik elutasítva, egyes mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, utána akafogyottá válik egy pár, hármas, hármas mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 2, 5, illetve 10A szóbeli módosítása blogban. A kettes és a 10A szóbeli módosítás blogban. Yeah, five falls. Az ötös okafogyottá válik. And number two oh, it's only necessary to, to vote on 10A, oral amendment. Akkor csak a 10 szóbeli módosításról kell szavazni. Mellette, ellene elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es okafogyottá válik. 7-es és 35-ös ugyanaz mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 37-es, 39-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, utána okafogyottá válik, 9-es, 9-es, 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Negyvenöt, négy arányban plusz még egy szavazat Göbels úr részéről. Végső szavazás következik. Még egyszer? Szavazunk? Szavazunk a jogalkotási állásfoglalásra, szavazzunk. Lezárom a szavazást, még nem zárom le a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk ugyanolyan arányban. Köszönöm szépen, gratulálunk a jelentés készítőjének. Most pedig a következő jelentésről szavazunk. ment együttműködési tanács, Angelika Nibler jelentése, a dokumentumokat ismerik, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, kiegészítés, Bütikófer úr kapja meg a szót. Probléma van. Igen, elnök úr, két félreértés van. Nem javasoltuk azt, hogy ez kiegészítés legyen, ezt módosítónak javasoltuk. Másodszorban pedig abból fakad ez a félreértés, hogy ez az EU EGCC szakértői csoport nem a nukleáris ügyekkel foglalkozik, mint ahogy ez a módosítóban benne van. Hogyha ezt módosítóként nem fogadják el, ezt tudjuk megszavazni. Nibler asszony, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen kifogásom azzal kapcsolatban, hogy itt egyfajta kiegészítés legyen, ezt meg tudom szavazni, de a nukleáris biztonság is egy olyan téma, amelyel foglalkozni kell az EU öbölment együttműködési tanácsban, ezért a elnök a háromról fogunk szavazni, de nem kiegészítésként, hanem módosítóként. Így ez megváltoztathatja a szavazási hozzáállást is. Tehát ki támogatja ezt, ki ellenzi, kitartózkodik, akkor ezt elutasítottuk. Négyes részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hét mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellenállt tartózkodik, elutasítva. 21-es mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 22 mellette ellenállt tartózkodik, elutasítva. A végső szavazás elektronikusan a szavazást megnyitom. And closed. Lezárom a szavazást. 44 6 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a kolléga nőnek. Következő napi rendi pontunk következik. Másra nem kell szavaznunk, nagyon jó. És akkor folytatjuk a munkát. Kedves kollégák, visszatérünk a napirendünkre, mégpedig az ötös napirendi ponttal folytatjuk. Ötös pont követ. Dabei geht es um die Kreativität. A kreativitás potenciáljáról van szó, a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadítása. Belet kollégán kapja meg ismételten a szót. Ő a kreatív részlegünk itt a szabizottságban. Ivó, tiéd a szó. Kérem, maradjanak csendben. Uh, Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy ismét magamhoz kell ragadnom a szót. Uh, we're talking about culture and uh, creative industries and... Kultúra, kreatív uh, uh ágazatban rejlő lehetőségek uh, kihasználása. A kulturális és kreatív iparág mit is jelent? Először is a művészetek, a kulturális uh, örökség, a filmipar, a videóipar, a televíziózás, a rádió, videójátékok, az új típusú mm, médiumok, illetve mindenek felett, amikor a CCI-ről, azaz a kulturális és kreatív iparról beszélünk, akkor építészetről, a dizájnról, formatervezésről, reklámozásról, idegenforgalomról, az új technológiákról, tehát roppan fontos összefoglaló iparág ez. Az Európai Bizottság zöld könyvére hogy hadd hivatkozzak, amelyben az Európai Bizottság beszél arról, hogy ennek az ágazatnak mekkora a potenciálja van, az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. 2,6 százalékát adja az EU gazdaságának ez az ágazat, és még egyszer mondom, növekedési potenciája óriási. 5 millió emberről beszélünk, akik eh, Európa szerte ebben az iparágban, ebben a szektorban dolgoznak. És természetesen különösen nagy számú kis és középvállalkozás tevékenykedik és minél hamarabb bekapcsolódik valaki a, ebbe, a, ebbe a szektorba, annál jobb az esélye. Az új trendek, az új tendenciák, az új technikák, az új ö, esztétikum ö, mind jön létre. tervezetre vonatkozó javaslattal van dolgunk, amely önök előtt fekszik. A szektor nak komoly nehézségekkel kell szembenéznie. Szeretnénk ezekre természetesen valahogy választ találni. Először is a digitális napirendre hagy utaljak. Az Európa 2020-nak ez az egyik kulcsfontosságú kezdeményezése. Miért beszélünk digitális napirendről egyáltalán? Azért, mert az Európai Bizottság az online szolgáltatások és tartalomra vonatkozóan egy egységes belső piacot kíván létrehozni. Ez különös fontos, biztonságos digitális tartalom, biztonságos internet szolgáltatás és megfelelő szélesebb kapacitás, a elengedhetetlen. Ez nem újdonság számunkra, de fontos még egyszer hangsúlyozni, mert enélkül nem tud fejlődni ez a szektor. A következő a pénz a finanszírozás kérdése. Nem fogom újra elismételni azt, amit már számtalanszor elmondtunk. Ugyanarról van szó, mint a szóza jelentésben, de hát mégiscsak hasonló dolgokról van itt szó. A kis és középvállalkozások, amelyek főként a kulturális és kreatív szektorban nagyon aktívak, krónikus alulfinanszírozottságtól szenvednek. Innovatív pénzügyi eszközökre van szükség, a kockázati tőke bevonására, illetve a kockázat megosztó eszközök alkalmazására. Innovatív pénzügyi eszközökről bőven szólok ebben a véleményben, most nem fogok részletekbe menően beszélni erről, de az világos, hogy az Európai Uniónak ezen a téren sok tennivalója van. Határon átnyúló tevékenységük jellemzőbb ezzel, ebben az ágazatban a KKV-knak, mint más szektorokban. Éppen ezért fontosnak tartjuk azt, hogy ennek a szektornak a szerepét erősítsük, mert a szerkezetváltás, illetve az innováció terén kulcsfontosságú szerepet játszhatnak, ehhez azonban pénzre, tőkére van szükségük. Az egyik legfontosabb szempont ebben a dossziéban a szellemi tulajdonjogok védelmét illeti, ez megint csak nem újdonság, elnök úr, a szellemi tulajdonjogok védelmével sokszor találkoztunk ebben a szakbizottságban, az Európai Bizottság napirendjén is rendszeresen szerepel. De fontos, hogy ebben a kontextusban is újra megemlítsem, fontos, hogy megtaláljuk a szarany középutat, hiszen egyrészt védeni kell a létrehozott kreatív tartalom védelmi kell biztosítani egyrészt, másrészt az új szolgáltatások és termékek ki alakulását, fejlődését is elő kell segíteni. A közeljövőben arra van szükség, és az Európai Bizottság már is kezdte munkát ezen, hogy egy kiegyensúlyozott szabályozási keretet hozzunk létre, amely a szellemi jogok védelmét úgy biztosítja, hogy a határon átnyúló tartalom szolgáltatás érdekei mikéntje ne sérüljön. A több országra vagy régióra kiterjedő licenszek, engedélyek, felhasználói engedélyek létrehozására van szükség, tehát egy, hogy ne csak egy országban, egy régióban lehessen levédeni, illetve engedély használatba vételt engedélyeztetni ezeket a létrehozott kreatív tartalmaknak. Az áfa kérdés is felmerül. Manapság a legtöbb tagállamban a vállalkozók, akik a kultúrás és kreatív szektorban dolgoznak, egy mm, régi típusú áfarendszerrel kell, hogy dolgozzanak, amely offline eh, kézzelfogható termékekre lett kitalálva. A legtöbb tagállamban 0%-os áfakulcsal esnek a könyvek, miközben az elektronikus könyvekre gyakran 19-20-21%-os áfakulcs vonatkozik. Jogosnak tartom azt a követelést, azt a kérést az ágazat részéről, hogy az áfa ügyben kiigazításokat próbáljunk eszközölni. Elnök úr! Így tudnám röviden összefoglalni a véleménytervezetben szereplő legfontosabb eh, javaslatokat, megfontolásokat. Persze korlátoznunk kell magunkat, egy véleménytervezet eh, véges hosszúságú lehet. Megköti tehát a kezünket a szabály, ugyanakkor a kulturális bizottsággal együtt kell dolgoznunk, bár nyilván más eh, oldalról, irányból közelítünk ez a témához, és várom a kollégák véleményét. Köszönjük! Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok Belet úrnak eh, a vélemény kialakításáért. Azt hiszem, hogy megfelelő eh, fókuszt talált, és a Kulturális Bizottságban eh, sokan támogattuk, nem lep meg a sikere. Nos, tehát néhány megjegyzésem lenne csak. A bizottság a szolgáltatásokról az innovációra teszi át a hangsúlyt, tehát az innovatív iparágakra. És Belet úr több ilyen iparágat említett. A jövő gazdagsága attól függ, hogy hogyan használjuk fel a kreatív tehetségünket az innovációra. <clears throat> Ezért van szükség, olyan intézményekre, egészen a helyi hatóságoktól, egészen európai szintig, eh, amelyek ösztönzik azt a környezetet, amely azt eh, teszi lehetővé, hogy a különböző kulturális intézmények virágozzanak az Európai Unióban. <clears throat> Egyetértek Belet úrral, hogy a kulturális és kreatív iparágak fontosak a foglalkoztatottság, tehát a munkahelyek számának növelése szempontjából is. Hogyha van szinergia a, amelyet e, ezek az e, iparágak hoznak létre más iparágakkal, amelyek nem kulturális és kreatív iparágak, az nagyon e, fontos szerepet játszanak abban, hogy egy nem szennyező tudás alapú ipart hozzanak létre. Itt a négyes bekezdésre utalok, amikor a szellemi tulajdonjogokról beszél, hogy ne felejtsük el, hogy ezek ösztönözzik az embereket arra, hogy innovációt hozzanak létre, alkossanak, tanuljanak. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell találni azért, hogy az emberek ezekhez az innovációkhoz fel, hozzájussanak. Ne hagyjuk figyelem, figyelmen kívül és én, én nyilvánvalóan a kultúrát mindig is védem, eh, hogy itt egy komoly kulturális aggály merül fel. Arról beszélünk, hogy a kultúra javakat hoz létre. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a kultúrának van egy másik eleme is, amely eh, identitásokat hoz létre, eh, tehát gazdagítja a kultúrát. Ezek mind olyan finom kérdések, amelyeket gondosan, óvatosan bele kell tenni a fogalmazásba, tehát hogy a kultúrához és az oktatáshoz való hozzáférés megfelelő hangsúlyt kaphasson az, a szellemi tulajdon jogokban a szerzők és az alkotók számára. Nos, csak ezek lettek volna a gondolataim bele jelentéséhez. Mészáros úr következik. Köszönöm, elnök úr. A kulturális és kreatív iparágak, ahogyan a jelentéstevő kollégám is fogalmazott, az uniós gazdasági növekedés egyik meghatározó szektora. Ahhoz, hogy ezen a téren is tudjunk úgymond európai KKI térségről beszélni, biztosítani kell az iparágakban dolgozók, alkotók számára a tevékenységük kifejes, kifejtéséhez szükséges körülményeket. Az Európai Bizottság áprilisi zöld könyve Megjelölte azokat a területeket, ahol fejlődési és fejlesztési lehetőséget lát. A konzultáció keretében beérkezett válaszok egyértelműen azt mutatják, igenis van igény a további európai szintű változtatásokra. Az EU 2020-as stratégiában megfogalmazott digitális menetrend pedig a politikai elkötelezettség jele. Szerintem nekünk is egyértelműen az a feladatunk, hogy megkönnyítsük a KKI-k helyzetét, ezzel az európai kulturális sokféleség megőrzéséhez, a gazdasági válságból történő kilábaláshoz és a vidék és régiófejlesztéshez járulunk hozzá. Miben állhat az úgynevezett megkönnyítés, amelyet az európai intézményeknek kell biztosítaniuk? Egy olyan szabályozási keretben, amely valós mobilitást tesz lehetővé az iparág részesei számára az EU-n belül. Azaz, az administratív és adóterhek elviselhetővé tételével, a szakképzettség elismerésével, a szellemi tulajdon és a fogyasztók érdekei védelmének kiegyensúlyozásával, a szellemi szabadfoglalkozásúak egyéni vállalkozók működésének helyi kezdődő támogatásával, regionális, határon átnyúló tapasztalatcserével, úgynevezett best practice gyakorlatok megismerésével, újabb, úgynevezett tudományos központok megteremtésével és népszerűsítésével. És az egész szektor borzasztóan fontos, mint azt már előbb elmondta a kedves kollégám is, a KKV-k potenciáljának további növelésében. Köszönöm szépen! Bedanke mich, Frau Kollegin Ulzvog. Köszönöm szépen, Ulzvog kollega következik. Eh, tack, herr ordförande, som eh, eh, bland annat... Köszönöm szépen, elnök úr. Én kulturális miniszter, művelődési miniszter voltam, épp ezért ez az ágazat <clears throat> nagyon foglalkoztat továbbra is. Kiváló javaslatokat hallottunk. Mint ahogy Mária Badia is mondta, nagyon fontos, hogy az oktatási ágazattal egyensúlyt kell találni. <clears throat> Nagyon fontos a tagállamok feladatai ellátása a költségvetés keretein belül, és a kulturális iparák közötti egyensúly megtalálása is. <clears throat> Másként fogalmazva, az állami költségvetésnek felelősséget kell vállalni a kulturális intézmények irányában. Szükség van arra is, hogy a jelentős kutatóintézmények a magániparral eh, karöltve végezzék a munkájukat. Az áfáról is hallottunk. Eh, a kulturális iparágnak másfajta támogatásban is kell részesülnie, de a tagállamoknak maguknak is felelősséget kell vállalni azért, hogy van egy alapvető finanszírozási struktúra mert különben hosszú távon nem tudunk minőséget elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne hozzászólni. Pasqua úr. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Zo skúseností, ktoré som Köszönöm szépen. A tapasztalataim alapján az oktatásban, az oktatási minisztériumokban szeretnék néhány javaslatot tenni a jelen dokumentumhoz. Amikor valóban támogatni szeretnénk a kultúrát és ezt az iparágat, akkor a szellemi tulajdonjogot is meg kell védeni, mégpedig globális szinten, hiszen mindig is találkozunk ezekkel a kérdésekkel, a szellemi tulajdonjog megvédésével. Úgy gondolom, hogy ezekkel kereskednek is, és pontosan emiatt kell ezeket a jogokat megvédenünk. Egy másik javaslatom ebben az összefüggésben az az, hogy ezen a területen meg kellene szüntetnünk a héját, de a szórakoztató iparágat másképp kell tekintenünk, mint azokat az iparágat, amelyek az innovációt támogatják, mert az innováció megvalósítása az egy dolog, a másik dolog pedig az, hogy szórakoztatnak. Tehát egyrészt van egyfajta kreativitás, másrészt pedig áll az iparág. Tehát eh, ez volt az én két javaslatom. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur le, le Président. Merci aussi, Monsieur le, le rapporteur. Euh. Köszönném a eh, jelentéstevő munkáját. A bizottság örül annak, hogy az önök eh, bizottsága a, a zöld könyvre támaszkodik. Ugyanis ez a kulturális és kreatív iparágaknak a lehetőségeit megnyitja, és mindent megtesz azért, hogy hogy ne csak kulturális politikákat, szakpolitikákat, hanem másfajta szakpolitikákat is megnyisson ennek számára. Ez a lényege a zöld könyvnek, és azt hiszem, hogy ezt a, ez a vélemény is figyelembe veszi. Azért, hogy ez az iparág fejlődni tudjon, hogy kiteljesedjen, szükség van arra, hogy a különböző bizottsági szolgálatok együttműködjenek, a bizottság és a parlament is és a zöld könyv e, ezt célozta meg, és sikerült is elérnie. A jelentéstevő rámutatott néhány problémára, amelyet a 350 hozzászólás a nyilvános konzultáció során szintén megemlített. Tehát, hogy milyen problémákat jelent a különböző vállalkozásoknak, elsősorban a KKV-knak az olyan problémák, mint a, a szellemi tulajdonjog. Épp ezért szükséges a szellemi tulajdonjogok megvédelme a, a, a kulturális tartalom védelme és az új gazdaságok, ágazatok megtalálása közötti egyensúly kialakítása érdekében. Szeretném jelezni azt is, hogy szükséges, hogy a különböző szakpolitikák az a kreatív és kulturális iparág fejlesztésére összpontosítsanak, és ezek a politikák nem csak az európai intézményektől függenek, hanem nagy részben a nemzeti hatóságoktól és a regionális hatóságoktól. Épp ezért szükség is mozgosítani ezeket az intézményeket is. Köszönöm. So, ich bedanke mich herzlich dafür. Köszönöm szépen. Szeretnék arra utalni, hogy január 18-án délig lehet benyújtani a módosítókat, mert csak így lehet majd dőlőre jutni a, a megállapodásokon. 8-as napi rendi pont a fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívások és költségvetési források 2013 után ezt egy gyors eljárásban szeretnénk megvitatni. A júli- júliusban a parlament arról döntött, hogy egy bizottságot hoz létre, amely foglalkozik ezzel a témával, és ez egy horizontális jellegű téma, és emiatt be kell vonni a különböző szabizottságokat is. A Sura szabizottság ezért arra kért bennünket, hogy január végéig adjunk le egy állásolalást. A koordinátorok a legutóbbi ülésükön december elején arról döntöttek, hogy egy formális eh, állásolalást adnak le egyszerűsített eljárásban, és a titkárság elkészítette a tervezetet, ez meg is van, megvan a dokumentum. Az ez idáig elkészült különböző dokumentumaink alapján készült el ez a titkársági dokumentum. Köszönöm a titkárságnak a munkáját. Itt arról van szó, hogy itt valami eredményre kellene jutnunk, és úgy gondolom, hogy nem kell még egyszer mindent elmesélni, ami benne van. Le lehet ezt egy kicsit rövidíteni. Energiapolitikai iparpolitikai, kutatáspolitikai szempontból és vannak itt felvetések, a költségvetést tárgyaljuk ezek kapcsán, és nagyon fontos az, hogy ne felejtsük el a költségvetési politikát az energia kapcsán sem. Például az infrastruktúrákat illetően már beszéltünk erről, ezt nem kell megvitatni ismételten. Az ipari politika jelentőségét is már többször hangsúlyoztuk. A kutatás és innováció kapcsán, és nem csak az ezidei eddig keretekben állnak rendelkezésre pénzek. Nem lehet az, hogy ha hogy erősebb energiapolitikára beszélünk, hogy nincs megfelelő pénzünk, az az, hogy az űrkutatási politikának is vannak költségvetési vonzatai, ezt is tudjuk, már többször beréltünk erről. Ez nem egy egyszerű téma, főként a finanszírozást illetően. Tehát csak röviden említjük, említjük meg ezeket, és utalunk arra, hogy költségvetési forrásokra van szükség. Nem hiszem, hogy alapvető vitát kell folytatnunk a különböző témákról. Én csak a frakcióknak, a frakcióbeli kollégáknak megadnám a szót arra, hogy röviden szóljanak hozzá, utána pedig beszélnünk kell arról is, hogy milyen módosításokra van szükség a szövegben. De tényleg azt kérem, hogy röviden szóljanak hozzá, nem kell most minden dokumentumot még egyszer megvitatni, politikailag kell a lényegre koncentrálni, hiszen nagyon fontos a finanszírozás ebben a vitában. Merci, mondja az elnök. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich Köszönöm szépen nem akarom tovább bonyolítani az eljárást, csak az utolsó ponthoz, az űrkutatáshoz szólnák, szólnék hozzá, hozzá. Tudjuk, hogy itt soha sincs pénz, a galileo sincsen elég pénz, és beszéltünk arról is, hogy jobb lenne, hogyha egy egységes költségvetési sor lenne itt, lehet, hogy ez sokkal szigorúbb meghatározásra van szükség a 12-es pontban. Úgy gondolom, hogy az illetékes biztosnak is egy kicsit erősebbnek kellene lennie a költségvetési hatósággal szemben. Lehet, hogy a kollégák egyetértenek abban, hogy, hogy itt hasonlóképpen kellene eljárni, mint a hetes pontnál, a KKV-knál. Örülnék, hogyha ha rövid megértsek is tennének, szerintem ez egy jó ötlet. Madura asszony. Sí, muchas gracias, presidente. Desde luego estando de acuerdo. Igen, köszönöm elnök úr. Egyet értek azzal a javaslattal, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazzuk, de szeretném elmondani, hogy van egy-két feljegyzésem. Ami a frakciómat illeti, először is szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez, de van egy-két pont, amit szerintünk jó, hangsúlyosabban kell említeni, amelyeket majd írásban eljutatok önhez, amelyek véleményünk szerint meg kell, hogy eh, jelenjen. Köszönjük. Kevályó asszony. Thank you very much. Eh. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a vita eh, roppant fontos. The, we will Uh, in certain way are drawing... Bizonyos szempontból a 2020 uh, utáni Európa jövőjét fektetjük le. olyan költségvetésre van szükség az ambíciókon túl, amely segítségével uh, fel tudunk nőni az előttünk álló feladatokhoz. A uniós finanszírozás kritériumokra térnék rá, a SUR bizottságban tárgyaltunk erről, és ott azért harcoltam, hogy politikai napirendünknek, terveinknek, céljainknak megfelelő is alakítsunk. Jelenleg sajnos nem ez a helyzet, ezért a politikai céljainkat kell, hogy tükrözze a költségvetési. Itt elsősorban az Európa 2020-as stratégiára gondolok, illetve az úgynevezett zászlós hajó kezdeményezésekre. A második megjegyzésem egy olyan költségvetésre van szükség, amely a társadalmi kihívásokra is válaszol, szolgálhat, amelyel a legtöbb tagállam eh, amely felmerül itt az ITRE szakbizottságban is, még hogyha mi nem elsősorban szociális kérdésekkel foglalkozunk. Ugyanakkor rugalmasságra is szükség van, az előadó is hangsúlyozta, hogy egy rugalmasabb költségvetésre van szüksége, ez hozzátenném, hogy egyszerűbbre is. Ha a kutatási területet egyszerűsítjük, akkor ez igaz kell, hogy legyen a költségvetés többi részére is. Visszatérve az első kritériumhoz, el kell dönteni, hogy mely szakpolitikákat kívánjuk elsősorban finanszírozni, nos azokat, ahol európai szinten hozzáadott értéket tudunk teremteni, ahol hatékonyabban tudnánk -e európai szinten elkölteni a pénzt, mint azt tehetik a tagállamok, a régiók vagy az önkormányzatok. Tehát a kutatás, az energia, a számítástechnika, infrastruktúra terén valóban európai hozzáadott értékben beszélhetünk azon témákban, amelyekkel itt az ITRE szakbizottságban találkozunk. Ez, ezek a főbb gondolataim a horizontális kérdésekkel és a kritériumokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ódi kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom azt, hogy ilyen gyorsan kellett, hogy történjenek a dolgok, hogy a három módosítónkat nem tudtuk <clears throat> érvényesíteni. Elnézést, mi a gond? Nos, a az Európai Unió ö, politikai kihívásairól van szó, épp ezért sajnálatos, hogy nem tudtuk ezt a ö, bizottsággal ö, ö, közölni. A kettes bekezdésben ö, van egy költségvetési többlet. Én szerettem volna, hogy egy költségvetési beruházásról, tehát modalitásról beszéljünk itt, nem annyira költségvetési rugalmasságról. Tehát <clears throat> a költségvetési keretnek biztosítani kellene az unió működését, a többéves programok megvalósítását. A négyes bekezdésben, a közepén <clears throat> azt szeretném javasolni, mivel itt közpénzekről van szó, hogy a kutatást jobban emeljük ki, mint az energetikai infrastruktúráknak a finanszírozását. Ugyanis ez öt évben a, a piac szabályainak engedelmeskedik. Ezért ennek a bekezdésnek a szerkezetét meg kellene fordítani, és az energetikai infrastruktúrákat kapcsolatban pontosítani kell, hogy ezeket a projekteket nem a, a piac finanszírozza. Aztán a kutatási bekezdéssel kapcsolatban azt olvassuk itt, hogy a GDP-nek egy százalékára van szükség, de én úgy értettem, hogy a jövőben inkább a felé, a javaslat felé mondulunk el, hogy anélkül, eh, hogy a tagállamok és az e, e, Európai Unió közötti <clears throat> összegeket nevez, növelnénk, tehát inkább európaibbá tennénk ezt, de ebben a szerkesztésben ezt nem értem. <clears throat> Nos, a 19 és, eh, és 20 eh, bekezdésekben tulajdonképpen <clears throat> világosabbá kellene tenni, nem pedig ilyen szemforgató módon megfogalmazni is. De ez mindezt majd írásban is közlöm. Äh, Csak magyarázatként azért haboztam egy kicsit, mert szeretnék arra utalni, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy módosítókat nyújtson be, erről megállapodtunk a koordinátorokkal, de a gyors eljárás érdekében a módosítóknak van egy határideje, ez kedden, január 18-a dél, de természetesen mindenki tehet javaslatokat, de a kérésem az az volt, és pontosan ezt tette ön is, csak azt mondtam, hogy a legfontosabb politikai pontokra koncentráljunk. Eh, Paul Rübis következik. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a saját forrásokról is vitázunk, és arra is ügyelnünk kell, hogy a kibocsátás kereskedelemből származó beveteleket úgy használjuk fel, hogy valóban a széndiokszid kibocsátás létrejöjjön. Nagyon erős érdekünk van arra, hogy a saját forrásainkat a saját tevékenységeinkre fordíthassuk. Köszönöm szépen, Claude, Claude Turmes. Eh, eh, Először is eh, boldog új évet kívánok mindenkinek, akikvel még nem találkoztam személyesen az új évben. Úgy vélem, hogy nagyon nehéz vállalkozás ez, hogy gyorsan járjunk el, Összességében a szöveget jónak tartom, de megvan a veszély ennek, hogyha részletekbe bocsátkozunk, akkor 150-200 módosítás jön létre, és nem tudom, hogy hogyan lehet akkor ezt majd később kezelni, és ezért eh, nem is igazán tudom, hogy az eljárást hogyan lehet majd befejezni, a határidőket elő kellene terjeszteni, és hogyha 150 módosítás lesz a végén, akkor ki fogja majd ezeket kezelni? Hiszen nincsen tevünk, nem neveztünk ki ilyeneket. Ez egy eljárási kérdés volt a részemről, és tudom, hogy milyen sok minden van ebben a dokumentumban. Elnök, a koordinátorok döntöttek erről, hogy ez így lesz, volt egy olyan elképzelés is, hogy írunk egy levelet, azonban arról döntöttünk koordinátorok kérésére, hogy egy emellett az eljárás mellett maradunk. Azt mondtuk, hogy a módosítások megfogalmazásával kapcsolatban el azon gondolkodni, hogy miket fogalmazunk meg. Nagyon jól lenne, hogy nem 150 módosító jönne létre, jól lenne, hogyha lényegre koncentrálna mindenki, és a titkársággal megpróbálok majd egyeztetni, és hogyha meg, megnézzük, hogy össze lehet-e vonni ezeket a módosítókat, mert különben szavazni kell ezekről. Van egy határidőnk is, mégpedig január 27-e, amikor szavaznunk kell ezekről. Igaza van abban, hogyha túlságosan sok módosító lesz, akkor ez nagyon megbonyolítja a helyzetet. De ha megnézzük a szöveget, és megnézzük a célkitűzéseket, és hogyha jól értettem a hozzászólását, akkor szerintem jól meg tudjuk szervezni. Következő hozzászólónk, Castillo kollega. Presidente, eh, gracias. Köszönöm, elnök úr. Ami az én frakciómat illeti, jó néhány módosítót küldtünk be, jó magam, Kárványó asszony eh, már utalt az által benyújtott módosítókra. Fontosnak tartom, hogy eh, ha már így döntöttünk, hogy az eljárást így folytassuk eh, le, akkor józan megközelítést alkalmazok. 8-10 módosítót nyújtottunk be, ennél nem többet lehet hogy van még egy-két más módosító, de maximum egy-kettő új módosító lesz még a mi részünkről. Ahogy azt már jeleztük, elsősorban bizonyos pontokra koncentráltunk. Nagyon örülnénk, hogyha ezeket figyelembe tudná eh, venni, hiszen ezek módosítók, nem teljesen eltérő természetű szöveget kívánunk sem létrehozni, hanem apró kis finomításokat, amelyeket remélhetőleg figyelembe tudnak majd venni, és a hasonló, de mégis megváltozott tartalom mindenkinek elfogadható lenne. Köszönöm szépen ezt az utalását. Lehet, hogy ezt elmondhatnák a koordinátoroknak is, hogy mindenki mondja el a frakciójában azt, hogy kicsit talán össze kellene vonni a módosítókat, lehet, hogy egyeztetni kellene a koordinátorokkal a most módosítók beadása előtt az egyes frakciókban, mert így a módosítók számát egy kicsit csökkenteni lehetne. Plaszka úr. Köszönöm szépen a szót, elnök. Moju kolegyňou, pányi Nikit Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvizsgáltuk a jelentés tervezetet, és három, dolgot, három dologgal lehetne kiegészíteni ezt. Úgy véljük, hogy az Európai Uniónak hosszú távú stratégiára van szükség ahhoz, hogy a hosszú távú céljait tudja, meg tudja valósítani. Az Európai Unió jelenlegi helyzetét figyelembe véve, és figyelembe véve azt, hogy milyen bizonytalanság van a vezetékek körül, nagyon fontos az, hogy a közép és hosszú távú stratégiákat megkülönböztessük meg, a rövid távú stratégiáktól. A 11-es pontban az információs társadalom témájában úgy gondoljuk, hogy a széles sávú internet a kulcsa az Európai Unió fejlődésének. Ehhez kötődik a kezdeményezések kérdése, és ezért azt javasoljuk, hogy figyelembe kell venni ebben az állásfoglalásban a kezdeményezéseket, amelyekkel új munkahelyeket lehet teremteni. Tehát a kezdeményezések jellegéről van szó. Ami pedig az űrkutatás témáját illeti, megállapítottuk azt, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy jobb legyen az együttműködés az EU és az USA között, hogy ne legyen megkettőződve a munka. Ennyi lett volna a mi javaslatunk és a módosítókat természetesen január 18-ig benyújtjuk. Elnök, Herzog kollega. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Azt hiszem, hogy ha az ITRE bizottság sikeres munkát akarjon, akar <clears throat> végezni a jelentésben és a hosszú tárgyalások során, akkor meg próbál, meg kell próbálni egységesen fellépni. <clears throat> Ugyanis, hogyha csak ekkor lesz esély arra, hogy a saját prioritásainkat megvédelmezhetjük. Azt hiszem, hogy a módosítókkal kapcsolatban úgy kell eljárni, mint a 2011-es költségvetés során, tehát megpróbálni azon módosítókat elfogadtatni, <clears throat> amelyekben egységes az álláspont, és a, a, azokat pedig, amelyek prioritást élveznek, a Sura Bizottsághoz eljutatni. <clears throat> Hosszú távon valószínűleg hasznos lenne, hogy ha a Költségvetési Bizottságnak a tagjai, Odi úr például, magam, Álvaló kolléga, konzultálhatna egymással azért, hogy az esélyeket lattolgassuk, hogy mennyire sikerül ezeket elfogadtatni. Ugyanis különben Eh, hogyha mi elvágjuk a lehetőségeinket, akkor mások is így látják, hogy ezt el lehet vágni. Tehát az egy a fejezet erősebb lenz így, és hogyha eh, több pénzt akarunk az SPN kívül, akkor az alapvető stratégiát kell megbeszélni. Ez volt a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban is a tapasztalat. És láthatjuk, hogy a rugalmassággal kapcsolatban, amely az egész versenyképességi fejezet eh, <clears throat> még problémák vannak, tehát ez nem egy könnyű fejezet, épp ezért javaslom ezt. Köszönöm szépen. A, az eljárást tisztáztuk, és arra kérném a koordinátorokat, hogy a frakciójukon belül egy kicsit végezzenek előzetes munkát, és főként azok a kollégák, akik a költségvetés területén is tevékenykednek, őket is vonják be annak érdekében, hogy a frakciók részéről már olyan módosítókat kapjunk, amelyekkel kapcsolatban nem kell túl sokat tennünk, és tulajdonképpen csak annyi lesz a feladata a titkásnak, hogy ezeket összeírja. Így fogunk eljárni, és azon leszünk, hogy így tudjunk tovább dolgozni. Tehát még egyszer mondom, január 18 a módosítók határideje. 9-es napi rendi pont az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás helyezés kockázatának vizsgálata. Ez egy viszonylag nehéz vita, nehéz vita volt arról, hogy hogyan lehet minket bevonni a Környezetvédelmi Bizottság munkájába. Hál' Istennek sikerült megállapodnunk, és most már megkezdhetjük az eszmecserét és elsőként Jordán Csizely asszonynak adom meg a szót, utána pedig a többi kollégának, aki szót kérte. Romána, tiéd a szó. Um, Köszönöm szépen, Herbert. Igen, jól mondtad, volt uh, eljárási munka is ezen dosszié kapcsán, és uh, ezért a munka tekintetében bemutatom most a, a, azt, én mit gondolok erről. Először a dokumentumról. Arról döntöttünk, hogy 20%-kal kívánjuk csökkenteni az üvegházi gázok kibocsátását. Az eredeti szöveg arról szólt, hogy 30%-kal kellene a kibocsátást csökkenteni akkor, hogyha a többi fejlett ország hasonló megalapodást tesz, és hasonló célokat fogalmaz meg. Az Európai Bizottság egy dokumentumot és két függeléket dolgozott, két különböző elképzeléseket néztek meg, hogy mit jelentene mindez az EU számára. December során voltak a kankúni tárgyalások, ez egy kicsit változtatott a helyzeten, és azt mondtuk, hogy több mint 20%-kal kívánjuk csökkenteni a kibocsátást akkor, hogyha a feltételek ehhez teljesülnek. Ami Cancúnban történt, arról már a következő pontban fogok beszélni. Az Európai Bizottság előkészített egy tést, ebben elemezték a költségeket, megnézték azt, hogy hogyan lehet a 30%-os célt elérni. Három dokumentum foglalkozik ezzel, az egyik nagyon általános, és a függelékben elég sok mindent lehet találni információ szempontjából. Nem fogom ezt, ezeket a dokumentumokat most összefoglalni, csak azt fogom elmondani, hogy az eljárás hogyan fog kinézni. Az ENVI szakbizottság, az illetékes szakbizottság, saját kezdeményezési jelentésről van szó, és az ENVI szakbizottság javasolt ezt a jelentést, de a mi szakbizottságunknak is van illetékessége itt, az 50-es szabály értelmében fogunk eljárni. Ez egy olyan eljárás lesz, ahol két szabizottság lesz, amelynek ugyanolyan az illetékessége. Számomra az a legfontosabb, hogy mindkét szakbizottság meg kell, hogy állapodjon az időbeli tervről, és az NV szavazás nélkül az ajánlott módosításokat el kell, hogy fogadja olyan területeken, ahol az ITRE illetékes. Én remélem, hogy az elművel jól együtt tudunk működni, és eh, a levél, amit az elnök írt, az eh, tartalmazza, hogy milyen szerepe lesz a két eh, szakbizottságnak. Találkozni fogunk a szavazások előtt, és együtt fogunk működni a jelentések elkészítésénél, és örülök ennek az együttműködésnek. El kell mondjam azt, hogy bizonyos területek esetében az itre az illetékes egyedül, ezt csak azért mondom, mert ez fontos az előkészítés szempontjából, illetve a vita szempontjából. Angolul olvasom ezt fel, energiahatékonyság, kivéve az ekodizájnt, az eco eco-labelinget, energiabiztonság, energia teljesítménye az épületeknek, energia címkézés, ennek következményei az energiaszektornak, intelligens hálózatok, kutatás és fejlesztés. Ezen kívül vannak még közös illetékességi körök is, például a zöld munkahelyek területe, az, és ezek olyan területek, amelyekkel ezen jelentés keretén belül fogunk majd tárgyalni. Szeretnék néhány szót mondani még a munkamódszerről is. Először is a menetrendünkről. Ma csak egy javaslatot teszek a menetrendet illetően, mert ezt még az ENVI jelentés készítőjével is egyeztetnem kell. Ezen javaslatnál az ITRE szabizottság eddigi gyakorlatát követtem, és szeretnénk mindenképpen hatékonyan és gyorsan eljárni. előre bocsátottam azt is, hogy sok módosító lesz ezen jelentéssel kapcsolatban, ezért kompromisszumokat kell majd találnunk, de ezt is figyelembe kell venni majd a menetrend kapcsán, hogy az NV és az ITREK között is kellenek még találkozók, tehát nagyon bonyolult és komplex munkára lehet számítani. Ma van az első eszmecsere, február 21-éig elkészül a véleménytervezet is. Március 14-én vagy 15-én lesz az ITRE szakbizottsági ülés, és akkor fogunk erről az jelentésről tárgyalni, és a módosítókat március 24-ig lehet majd előterjeszteni. Április 12-én, eh, 13-án pedig vitázhatunk erről a szakbizottságban, és május 25-26-án fogunk majd szavazni. Ez lenne a javaslatom, ezt természetesen majd még egyeztetni kell az Envivel is. Az Envi szakbizottság meghallgatást tervez, és ezen a héten arról tájékoztattak tegnap vagy tegnap előtt, és el kell mondjam ezt illetően, hogy néhány megjegyzésem van a meghallgatással kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha az NV és az ITRE közös meghallgatása lenne ez. Szerintem február 28-ára kellene kitűzni a meghallgatás időpontját. Ha sikerül megállapodni az NV jelentéstevőjével, akkor az általam javasolt menetrend kivitelezhető. Hogyha nem sikerül megállapodnunk, akkor azt javaslom, hogy az ITRE tartson egy saját meghallgatást, mert ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon fontos döntéseket kell meghoznunk, és ehhez kell egy meghallgatás. Ebben az esetben természetesen a menetrend egy kicsit késik majd, és egészen elnyúlik ez az év második felébe. Még egy szót a jelentés struktúrájáról. Nem szeretném előírni azt, vagy nem, szeretném előbocsátani azt, hogy 20%-os csökkentésről van szó, és hogy nagyobb csökkentést szeretnénk elérni. Arról kell tárgyalnunk ebben a jelentésben, hogy egyetlen egyetértünk el 20%-os csökkentésre, és nem arról kell beszélnünk, hogy mikor és hol. A jelentésnek um, olyan tartalmakat kell magában foglalnia, amelyek uh, azt tartalmazzák, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni. Öt fejezet van, amelyek kötődnek um, az előbbi felelősségekhez. Egy fejezet van az energiáról, és uh, itt uh, megtaláljuk annak a kérdését, hogy Hogyan tudna ez a szektor hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenés valósuljon meg? Hogyan lehet elérni az ellátás biztonságát? Hogyan lehet az intelligens hálózatokat előtérbe helyezni? Hogyan lehet intelligens mérőrendszereket létrehozni? A második fejezet az iparhoz kötődik, ahhoz, hogy mit tehet az ipar, milyen következményei van mindennek az iparra nézve, és úgy vélem, hogy az energiaintenzív iparágakat is meg kell nevezni a megújuló energia források iparát például harmadik fejezet a versenyképesség. Itt a carbon leakage, a szén szivárgás a nagy kérdés. Ezen kívül beszélünk arról is, hogy hogyan lehet kutatással elérni a célokat. Negyedik fejezetben ez a fejezet a korábbiakat is tartalmazza, de a külső és belső feltételeket is meg kell neveznünk, amelyekkel az Európai Unió nagyobb csökkentést tud elérni az üvegházi gázok terén 2020-ig. Úgy gondolom, hogy a belső feltételek kapcsán itt arról van szó, hogy ösztönzésekről van szó azért, hogy, hogy a pénzügyi eszközökről, a kohéziókról szóló előírások változzanak. Ezeket kell itt összefoglalni, és egy proaktív politikát kell kialakítanunk. Ezek lehetővé teszik majd a célok elérését. Itt mint a gazdaság támogatását, mint pedig a fenntartható fejlődést figyelembe kell venni. Hadd arra, hogy arról is beszélünk, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt a magasabb célok elérésének költsége alacsonyabb, de arra is utalni kell, hogy a profitok is sokkal alacsonyabban vannak, vagyis az emberek vásárló ereje is kisebb, és így eh, nehezebb banki hiteleket eh, felvenni. Ezt mind figyelembe kell venni akkor, hogyha ambiciózusabb célokat szeretnénk megvalósítani. Örülök a megjegyzéseiknek. Annyit hagyd mondjak még el, hogy még nem találkoztam a jelentés készítővel, de hamarosan sor kerül erre is, és így sikerül majd eszmét cserélnünk, és meg tudjuk azt beszélni, hogyan fogjuk kialakítani az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bevezetőt az eljárással kapcsolatban. Ez fontos volt, hiszen mert hát különben nagyon bonyolultá válna az egész dolog. Az a problémánk most, hogy kilencen kívánnak hozzászólni, és eh, igazából nincsen már 10 percünk sem, de megnézzük azt, hogy hogyan tudunk előre haladni. Azt kérném mindenkitől, hogy a nagyon koncentráltan, röviden szóljanak hozzá, mindenki csak egy percet kap, stopperrel mérjük az időt. Azt kérjem, hogy tényleg rövidek legyenek, mert így akkor legalább mindenki hozzá tud szólni. Ha mindenki koncentrál erre, akkor esély van arra, hogy mindenki hozzászóljon. Ez csak a vita kezdete. Később mi beszélünk erről. Ek, asszony, Léna Ek. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük az előadónak is ezt a nagyon jó szöveget. <clears throat> Érdekes látni, hogy a különböző eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, uh, milyen módon alakulnak. Tehát amikor a jogszabályról beszélünk, a norma megszabása, E, és a pénzügyi jellemzők, tehát hogy mindezek hogy működnek ezen a területen. <clears throat> tehát nagyon e, érdekes lenne beszélni a különböző módszerekről, amelyeket a jogalkotó felhasználhat. Aztán a különböző tagállamoknak e, <clears throat> megvannak a kedvencei, amikor az energiáról beszélnek, van, aki a napenergia, van, aki más, ritka, hogy olyan régiót vagy területet látunk, látnánk, ahol mindezeket a technológiákat felhasználják. Aztán, amikor a versenyképességről van szó, akkor olyan kép alakul ki, mintha Európa egészen jól lenne ezen a területen. Ez azért nem így van. Kína például tíz év alatt nulla százalékos piaci részes, részesítésből majdnem 50 százalékra dolgozta fel a, a részesedését az energiapiacban. <clears throat> Tehát nagyon fontos ezt a példát figyelembe venni, akkor, hogyha az új technológiát, az innovációt figyelembe veszik, hogy az milyen módon segítheti az európai ipar versenyképességét és a gazdasági növekedést végső megjegyzése a kibocsátás áthelyezéssel kapcsolatban. Amikor a REACH irányelvről tárgyaltunk, akkor ugyanerről volt szó, hogy a jogszabály miatt kivonul az ipar a Európába, és nem ez történt. Itt most hasonló irányt látok a kibocsátás áthelyezéssel kapcsolatban és az éghajlati vita során. Tehát itt vannak ezek a riasztó jelentések, amelyek az évek során kialakodtak, ugyanakkor a valóság nem annyira sötét, mint ahogy <coughs> némely érdekelt fél ezt látja. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő munkamódszere nagyon jó, és szerintem megérdemelne ez egy ö, szemináriumot is akár, ahova meghívunk előadókat, ö, és a kap, képviselőkkel megvitathatjuk ezt a fontos témát. És ez együtt a kankúni vita összefoglalájával és a következő ülésre tekintve hasznos lenne. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, ugyanis nagyon világos eh, munkamódszert és eh, jövőképet vázolt fel. Két megjegyzésem lenne. Először is azt hiszem, érdekes lett volna először is a kankoni eredményekről beszélni, mert csak ezt elemezve ö, ö, vizsgálhatjuk meg megfelelően a jelentésnek a tartalmát. <clears throat> Tehát sajnálom, hogy először nem ez következett be lényegileg két fő téma van, tehát hogy hogyan léphetünk túl a 20%-on, a másik pedig a kibocsátás áthelyezésnek a kockázata. Az első célkitűzéssel kapcsolatban az érvelés, tehát hogy a költségek csökkentek, Romána már mondta, hogy Valóban csökkentek a költségek, és ezért hálásak lehetünk, mert ez azt jelenti, hogy a vállalkozásaink, a vállalataink most a versenyképességet jobb körülmények között célozhatják meg. Tehát jobb helyzetben vannak a kibocsátás áthelyezést illetően is. Tehát ugyan szerencsére csökkentek a költségek, de ezt az előnyt fel kellene használni, nem pedig visszatérni a kiinduló ponthoz. Tehát a kankuni eredményeket tükrében különösen meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Vannak intézkedések, tehát például szabad kibocsátási jogok, ez a bizottságnak egy eléggé érdekes javaslata, és vannak még ezen kívül más érdekes javaslatok is. De lényegében ez a dokumentum <clears throat> lényeges eltéréseket mutat azzal kapcsolatban, mi történt Cancúnban, különösen nemzetközi szinten. Függetlenül attól, hogy mit teszünk, a 30 százaléknak a meghatározása elég furcsa. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek is, hogy felsorolta mindazokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az ütemtervet illetően a jelentéstevőnek a célja az, hogy a tanács döntése előtt a plenárison megszavazzuk ezt a kérdést. Itt a júniusi tanácsülésről van szó. Tehát ennek előtte kell megtörténni a tanács ülésnek. Aztán a különböző kérdések, amelyeket említettek. Először is nagyon fontos, és a jelentéstevő is felhívta rá a figyelmet, hogy ambiciózus célkitűzéseink nem mondanak ellent a versenyképességnek. Tudjuk, hogy Kína több mint 200 milliárdot fektetett be a zöld gazdaságba. Az Egyesült Államok és Dél-Korai is mind előjár, de Európa sajnos hátul kolog. És hogyha szemjünknek megnézzük a paraméterét, akkor és egy nem olyan régi tanulmány között, az 50 vezető zöld technológiai intézmény között 24 van Ázsiában, és csak három Európában. Tehát itt a jövő gazdaságáról van szó, tehát ezekbe az új ágazatokba kell beruházni. Aztán most akkor nézzük a kibocsátás áthelyezést. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban szükség van egy vitára, ugyanis már sok dokumentum létezik ezzel kapcsolatban, és tudjuk, hogy van egy fantasztikus perspektíva a fenntartható energiával kapcsolatban, de megvannak azok az eszközeink, hogy megvédjük ezt az ágazatot. Tehát á, ö, ö, mutassunk rá, hogy melyek ezek, a, ezek az ágazatok. A bizottságnak ö, fontos munkát kell elvégezni, hogy azonosítsa a kockázatos, tehát azokat az iparágakat, amelyek eh, kockázat fenyegeti, és, eh, és eh, megnézze, hogy milyen intézkedéseket hozhat ezen iparágak megvédésére. Aztán itt van ez a 30 százalék, aztán a széndiokszid kreditek, a, mind olyan kérdések, amelyek ezt a 30%-os megközelítést nem teszik valószerűvé. Köszönöm. Kohola. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kiitos kollega Jordan Siselille tasapaino. Köszönöm szépen. Köszönjük Jordan Sisel kollégának ezt a kiegyensúlyozott <clears throat> jelentést. Azt hiszem, hogy a kankuni eredményekről fogunk tudni még vitázni, de ha nem, akkor annyit mondanék, hogy Cancunban nem kaptuk meg, amit akartunk, tehát, hogy csökkentsék a kibocsátásokat. Azt hiszem, hogy figyelembe kell venni, hogy mit döntött az Európai Tanács és ezt a 20-30%-ra való áttérést is. Nos, ez a vita, ez az utóbbival kapcsolatos vita eh, nem egy általánosabb vitának a része. Az általános vita az az lenne, hogy valami hatékony eh, intézkedéseket hoztunk el. Nem beszéltünk az intézkedéseknek a hatékonyságáról. Ugyanis ez a kibocsátás áthelyezés működött európai szinten, de vannak olyan bizonyítékok, amelyek azt mutatják, hogy csalások, hibák is ö, történtek a ö, kibocsátás áthelyezés során. <clears throat> Tehát olyan politika mellett döntöttünk, amely ezeket korlátozza. Ugyanakkor vannak nagy kibocsátók, akik jelzéseket küldtek, amely azt jelezte, hogy nem támogatják ezt a politikát, hanem inkább az innovációt, a dekarbonizációt támogatják. <clears throat> Tehát azt hiszem, hogy késő most foglalkozni a 20-30 százalékos vitával. <clears throat> Azt hiszem, hogy most a nagy döntésekre kell koncentrálnunk, amelyek várnak ránk. Kollégin Rostet kolléga. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, gyorsan. Először is gratulálok a jelentést tevének. ugyanis kiegyensúlyozott pontot talált az ITRE és az MV közötti döntések között. Tehát én annak örülök, amit Cancunban, vannak olyanok, akik örülnek, ahogy amit Cancun, Cancunban elértünk. Én azt látom, hogy nem létezik igazából megegyezés, tehát túlságosan opt optimistának találták ezt. A 20-ról 30 ra való áttérésről már 10 év óra beszéltünk. Kérem szépen, hogy pontosan határozzuk meg, hogy mit tettünk, hogy ennek milyen következményei vannak, és a dekarbonizált, tehát széndiokszid mentes iparág számára vannak bizonyos eszközök, és, és ezeknek az egyensúlyát kell, kell megvonni, tehát hogy milyen pozitív hatással járnak, és azután lehet beszélni a 20-ról 30 százalékra való áttérésről. Hogyha olyan döntést kell hoz, hoznunk, hogy 20%-kal kell csökkenteni, akkor miért nem akarunk kölcsönösségi szabályt? Tehát, hogyha mi ezt magunkra kényszerítjük, akkor, akkor többieknek is el kell fogadni, hiszen e, semmi értelme arra, hogy e, széndiokszidmentes iparágat akarjunk részrehozni, hogyha a, más, a többi kontinensen e, nincsen ennek megfelelő intézkedés. <clears throat> Tehát vigyázzunk, nekünk is szükségünk van olyan eszközökre, amelyek lehetév teszi azt, hogy a többieket ösztönözzük, tehát az exportáló országokat, hogy tiszteletben tartsák, tehát inkább, a, bocsánat, a mi importálóinkat ö, könyszerítsük arra, hogy ugyanazokat a, a korlátozásokat magukra vállalják, mint amelyeket mi. I didn't understand. Yeah. Yeah, okay. I, I would like to... Szeretnék köszönet mondani az előadónak a kiváló jelentésért, amit letett elénk az asztalra. Egy dolgot hagy, hadd hangsúlyozzak a rendelkezésemre álló egy percben. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy elemezzük azokat a megoldásokat, amelyek a széndiokszid, a kibocsátás áthelyezés által leginkább veszélyeztetett ágazatokat illetik. A 30%-os csökkentés ehhez kell, hogy legyenek horizontális, holisztikus megoldások. Például a kiotói jegyzőkönyvben a repülés közlekedési ágazat, légiközlekedési ágazatot, eh, illetve az erdészetet teljesen más eh, szabályok fedik le. Nem a egyes eh, nemzeti kibosátás csökkentési célok vonatkoznak rájuk, hanem egy horizontális, holisztikus megközelítés. Még egyszer mondom, meg kell vizsgálni ennek alkalmazásának a lehetőségét azon ágazatok esetében, ahol a kibosátás áthelyezés veszélye fennáll. Az önkéntes megállapodások lehetőségét is körbe kell járni. Az EPP-vel, az ITRE-ben Pilárral és másokkal már tanulmányozzuk egy ideje ennek a lehetőségét. Pontos hogy időt szemteljünk annak, hogy megvizsgáljuk, milyen megoldásokat tudunk nyújtani ezen ágazatoknak. A különböző lehetőségeket mindig kell gondolni, hiszen ez nagyon fontos lehet mind a, a mostani, mind a Kyoto utáni via, vitában. Langen kollega. Ähm, Köszönöm, elnök úr. Az előadónak azt javasolnám, hogy vizsgálja még meg az időzítést is, a menetrendet. 2011-et írunk. Minél hamarabb be tudunk vezetni intézkedéseket, és végre tudjuk hajtani azokat, annál jobb. Hogyha valóban növelni akarjuk ezt a mennyiséget, akkor, akkor kifutunk az időben. És hogyha a 2050-es célokról is beszélünk, akkor hosszú hatásukat hosszabb, hosszú távon kifejtő döntéseket is meg kell hoznunk. Az iparnak, az ágazatnak, a cégeknek tudniuk kell, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd rájuk. Ha nem tudják, hogy eh, mit várhatnak, hanem kiszámítható a, a szabályozói környezet, akkor roppantól megnehezítjük a dolgukat. El kell tehát gondolkodnunk azon, hogy milyen eh, időszakra vonatkozó vállalásokat teszünk, és eh, Köszönöm, elnök úr. Mészáros. Az Európai Unió mindig nagyon elkötelezett volt az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Eh, egyoldalú elkö- kötelezettségvállalással a 20%-os kibocsátást kész 30%-ra emelni, legalábbis 2008-ban még ez volt a helyzet. 2008 óta azonban a körülmények nagyban megváltoztak. Soha nem látott mértékű gazdasági válságnak vagyunk a tanúi, amely egész Európában nagy nyomást gyakorolt a vállalkozásokra, a közösségre, de a államháztartásokra is. Ennek ellenére az Európai Unió továbbra is mélyen elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett. Ezért meg kell vizsgálnunk a mai változott helyzetben, Mit vonna maga után a 20%-os két tűzés? azután térhetünk rá a 30%-os esetleges elemzésére. Úgy gondolom, hogy pozitív hatással lenne gazdaságunkra, hiszen a beruházásokat és az innovációt olyan irányba terelné, ahol még kiaknázatlan lehetőségeket találunk a növekedés és foglalkoztatás terén. Ez áll az Európa 2020 stratégián középpontjában is. Ma már tudjuk, hogy a 20%-os cél elérésének abszolút költségei csökkentek, de ez a csökkenés a célösztönzés csökkenésével is járhat. Ezért fontos, hogy beszéljünk a 30%-ra való esetleges áttérés közvetlen következményeiről is. A jelen pillanatban még nem adottak a feltételek egy ilyen átállásra, de véleményem szerint az EU-nak fel kell tartani az átállás lehetőségét. Készen kell állnunk arra, hogy a feltételek ezt megengedik. Tovább kell fokozni a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködésünket, és ösztönöznünk kell őket, hogy el tudjuk érni a kitűzött közös vállalásokat. Mindig is világos volt, hogy az EU által hozott intézkedések önmagukban nem elégségesek ebben a küzdelemben, minden országnak további erőfeszítéseket kell tennie. Ehhez elkötelezett nemzetközi összefogásra van szükség. Köszönöm. Frau Kolaska-Bubinska. Kolanska-Bobinska kolléganő. E, Köszönöm, elnök úr. Jordan kolléganő által elmondatokat én is elfogadom, mi szerint egy meghallgatás során olyan szakértőket kell meghallgatni, akik jól ismerik az adott témát, illetve az adott réga kört, hiszen az e-, egyen megoldások vannak, hogy mű, ha működnek, de az emisszió kereskedelem, illetve a kibocsátás terén nagyon eltérnek a viszonyok, és a szén alapú országok, gazdasággal rendelkező országok esetén nyilván teljesen más elvárásokat kell lefektetnünk, mint a zöldebb országok esetében, tehát eltérő megközelítést kell alkalmaznunk az eltérő körülményekre. A kérdés tehát az, hogy mennyibe kerül majd az nekünk, hogyha 20-ról 25%-ra emeljük a csökkentési célt, mennyibe kerül ez majd mondjuk a szén alapú gazdaságra az országban. Lengyelországban többször jelezte a külföldi befektetők többször jelezték, hogy majd akkor tovább mennek Ukrajnába, mert túl sokba lesz ez nekik. Lehet, hogy csak fenyegetőznek, lehet, hogy azért ezt nem tennék meg, de kérdésem az, mi van akkor, hogyha valóban Ukrajnában fogja, Ukrajnába helyezik át a kibocsátást, hiszen egy Európa van, ugyanazt a levegőt idegezzük mindannyian. A kérdés tehát az, hogyan tudunk együttműködni azokkal az országokkal, a, amelyek Eh, a szélesebb értelemben vett eh, Európához tartoznak, és amelyekre behatásunk be eh, van. Nagyon szépen köszönöm, Jordan Sziszlej azt szeretném amit mondani? Ha lehet, röviden. Nagyon rövid leszek. Igazából minden egyes hozzászólást kommentálhatnám, de tudnunk kell valóban azt, hogy hogyan tudjuk végrehajtani a jelenlegi jogszabályokat, mi lesz ennek az eredménye majd, és mi lesz ennek az eredménye 2020-ra, és úgy gondolom, hogy tovább kell tekintenünk a jövőben, és 2050-re is gondolnunk kell már. Úgy vélem, hogy az általam felvázolt javaslatok is azt mutatják, hogy nagyon sok információval rendelkezünk, és érdekel bennünket a vita, de még további információkra van szükségünk, kell a meghallgatás, és egy olyan meghallgatás, amelyet az elművel tartunk, és ott konkrét adatokat szeretnénk hallani. Engem is aggaszt az egyes régiók befolyása, mert az Európai Bizottság a jelentésében kifejezetten azt írta, hogy több lehetőséget lát arra, hogy a szegényebb országok elérjük a célt. Ez mit jelent számunkra? Köszönöm szépen az önök megjegyzéseit, ami pedig a menetrendet, illetve a szavazásokat illeti a plenárison. El kell mondjam, hogy ez mindenképpen megállapodás tárgyát képezi Envi jelentéstevő, illetve én közöttem. Szerintem nagyon nehéz lesz már júniusban szavaznunk, és nem is látom ennek okát, mert a tanács már májusban dönt erről, tehát igazából lehetetlen számunkra az, hogy már májusban dülőre jussunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és csak egy kérésem van. Gyorsan kellene tisztázni azt, hogy közös lesz a meghallgatásunk, vagy nem, mert hogyha nem közös lesz, akkor a lehető leghamarabb lehetőséget kell teremteni egy ilyenfajta meghallgatásra, ahogy ezt a kollégák is mondták. Akkor ezt a napirőni pontot elvégeztük, és a, azt javaslom, hogy a tízes napirendi pontot halasszuk el, és itt van már a vendégünk, aki vár ahhoz, hogy szóljon. Most két dolog lehet, vagy beszélünk a tízes rendi pontról, és illetve hogy meghallgatjuk először a vendégünket, utána meghallgatjuk a tízes rendi pontot, vagy pedig a tízes rendi pontot a következő ülésünkre halasztjuk. Természetesen a részvőktől függ ez a következő alkalomra halasszuk el, azt mondják, Lena, a következő alkalomra? Mindenki a következő alkalommal szeretne erről tanulni. Ez jó is, mert így lesz egy három óránk arra, hogy meghallgassuk, meghallgassuk a vendégünket. Lehet, hogy túl sok volt a mostani napirendünk, vagy csak eh, elfelejtettünk már tömören hozzászólni a téli szünet alatt akkor Adamovics úrnak adnám meg a szót, aki már itt is van mellettem. Adamovics úr, a koordinátora a tengeri szélművek észak-európai összekapcsolásának, és örülök annak, hogy itt van, és hát mindenképpen lesznek kérdéseink önhöz. Üdvözöljük önt, és önnek is egy rendkívül jó évet kívánunk, és további jó együttműködést kívánunk önnek és magunknak, és öné a szó a bevezetőre, és kérem a résztvevőket, hogy nagyon figyelmesen hallgassák ezt meg. A bevezető után pedig kis vita is lesz majd. Ja, einfach den roten Knopf. Ja, Herr Vorsitzender. Okay. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Elnök úr, köszönöm szépen, hogy alkalmam nyílik arra, hogy koordinátori munkámról beszállja, beszámoljak és elmondjam, hogy a tengerész előműknek Észak-Európában milyen lehetőségei vannak. Eljutottam önökhez eh, eh, egy kis összefoglalót, erre nem is akarok most kitérni. Összességében a 27 eh, tagállamú Európában, és ott, ahol 500 millióan és többen laknak, felmerül a kérdés, hogy egy, egy eseménye valamit el tudunk -e érni Európában. Én nagyon kritikusan látom a saját munkámat is, de mégiscsak jól működik a munkám, és nagy támogatást kapok az Európai Bizottság részéről is, az Energiai Főigazgatóság részéről is. Van egy munkatársam is, és nagyon sok mindent elértünk már. Nagyon fontos az önök számára is, hiszen az imént beszéltek a pénzügyekről, az EU koordinátornak nincsen semmilyen fajta saját forrása, amely ezért nehézé teszi a munkámat, mert hogyha szakmai szak, véleményre van szükségem, az nehéz, de hogyha másrésztről pedig nincs az ember kezében költségvetés, akkor sokkal tisztában tud gondolkodni, nem kell azon gondolkodni, hogy most mit a közpénzzel. Azt is beleírtam a kis dokumentumomban, hogy a európai fizetést kapok. Egyrésztről Európa nagy, nagy bőkezű, másrésztről pedig néha nem. Mit is csinál egy ilyen koordinátor? Van egy munkacsoport, amit létrehoztam, ez már az európai északi tengeri országok, illetve a Baltenger térségében dolgozik. Ez a munkacsoport nagyon is informális jellegű, a politika, az NGO-k képviseltetik magukat, nagyon fontos a párbeszéd számunkra, a vállalatok is képviseltetik magukat. Nagyon különböző így, tehát az a kép, amit kapunk a tárgyalások során. Ez a munkacsoport négyszer ül össze évente itt Brüsszelben, vagy akár más helyeken is. És és ezek a találkozók képezik a munkám alapját, kapcsolatban vagyok a kormányokkal, a civil társadalommal is. Az eszköz, ami a kezemben van, az az éves jelentés, amelyet az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek terjesztek elő. A harmadik jelentés már az év vége óta megtekinthető, és szeretnék néhány pontra kitérni, elnök úr. Az első pont az az, hogy összességében, amikor megőrülő erőforrásokról beszélünk Európában, akkor mindig arra az eredményre jutunk, hogy megfelelő kiépítés, illetve a már meglévő infrastruktúra fejlesztése nélkül ez nem fog működni. Az európai ambiciózus cél a megőrülő erőforrások kapcsán csak akkor megvalósítható, hogyha készek vagyunk arra, hogy az európai energia infrastruktúrát, főként az áramszolgáltatás esetében fejlesztjük. Ebben az összefüggésben feltűnt a tárgyalásaim során, hogy mindig az a kérdés merül fel, hogy mi lesz a kompetenciája Európának a hálózatok kapcsán. A Lisszaboni szerződés már beszél az energia kapcsán egy európai kompetenciáról, egy európai szabályozásról, hogyha ezt a vitában bevették, akkor meglepve eh, láthatják, hogy eh, ezt a 194-es cikket nem is ismerik a Lisszaboni szerződésben. Tehát eh, európai témává vált a hálózatok kérdése, és ezért nagyon fontos ez a pont, az európai kompetenciákkal sokkal erősebben kell bánnunk, egyértelművé kell ezeket tenni, mert ezzel az európai kompetenciával tudunk politikailag, illetve környezetvédelmi szempontból is hálózatokat képíteni Európában. Ez vonatkozik a tengeri illetve a szárazföldi hálózatokra is. Még egy pont, ez pedig az európai klímacélok kérdése. 20%-os célt láthatunk itt, 20%-os megújuló energiaforrás 2020-ra, 35% ebből elektromos áram. A 30%-os célt is jónak tartom, de hogyha ezt meg akarjuk valósítani, akkor azt fog jelenteni, hogy 50%-ban az elektromos áramába be fog származni. Ez nem lesz egy ipari forradalom, másrészt viszont ez eh, azt fog jelenteni, hogy eh, másfajta politikára is eh, szükség lesz európai szinten. Látni kell a potenciálokat, amit az északi tenger, a balti tenger rejt, 2020-ban már arról beszélünk, hogy 40 gigawattos potenciálunk lesz, később pedig ez megnő, Egy gigawattra, ez óriási dimenziót jelent, de ez csak akkor lehet sikeres, hogyha nem csak szélparkokat építünk, hanem valóban a terméket eljutatjuk a lakossághoz 24 órában egész nap. Konkrét pontok a jelentésemből. Természetesen jó az, hogyha sikerekről beszélünk, de hadd kezdjem egy olyan ponttal, amely egy európai katasztrófának felel meg. Ez egy balti-tengeri projektről van szó, három ország vett ebben a projektben eh, részt, Svédország, Németország és Dánia. Beindult ez a projekt, és eh, balti tenger potenciáját akartuk kihasználni, de a svéd tanácselnökség visszalépett akkoriban, és így nem vettek részt a projekt kiépítésében, és ez a tengeri szélművek kapcsán problémává vált, mert itt egy háromoldalú megközelítés volt a projekt kapcsán, fontos kérdéseket tudtunk volna megválaszolni annak irányába, hogy milyen technikai megoldások lehetnek, tehát egy három oldalú e, projekt lett volna ez, egy nagyon jó projekt lett volna ez a Kriegers Flag projekt, de sajnos egy ország kiszállt ebből, ez valóban sajnálatos, és e, el kell mondjam, hogy ez valóban egy európai katasztrófa volt. A Kriegers Flag azért is volt fontos, mert e, egy közös európai árampiacról beszélünk, és interkonnektorokra van szükség, és nincsen interkonnektorunk a balti tengernél. Erre szükség lenne, ez nem csak Svédország számára lenne ez fontos, hanem a közép-európai potenciál számára is. Sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyenfajta problémákról kell beszélnünk a nyilvános, illetve nem, nem beszélünk eleget erről a nyilvános viták kapcsán, mert meg kellene vitatni azokat a problémákat, amelyek azt mutatják, hogy hova is megyünk Európában, merre is tartunk Európában. Hogyha ilyen dolog történik, mint a Kriegerschlag esetében, az nem egy igazán jó név kártya. Ami sikeres, hölgyeim és uraim, azt láthattuk az elmúlt év decemberében, mégpedig december 7-én, Azért, mert a tíz északi tengeri ország beleértve Norvégiát egy megállapodást írtak alá, ahol három munkatémát határoztak meg. Az egyik az az, hogy technikai kérdésekkel foglalkoznak az északi tengeri hálózatot illetően. A második piaci megfontolások voltak, hogyan nézzen ki a jövőbeli piac, hogyan vonják bele az megújuló energiaforrásokat, hogyan lehet ezt jobban képviselni a piacon, a harmadik téma pedig a engedélyezés és tervezés kérdése volt. Ezeket megfogalmazták, és egy együttetési megállapodásban 2012 végére pedig már ennek az eredményét lehet majd látni. Meg kell nézni azt, hogy milyen előfeltételei vannak gazdasági szinten ennek, hogy ez valóban ezek a célok megvalósuljanak. Ezt a projektet én próbáltam előre vinni, és óriás siker lett az, hogy ez a tíz ország megállapodott egymással. Azért nagy siker ez, hölgyeim és uraim, mert a hálózatok képviselői is részt vesznek ebben, és a nemzeti szabályozók is a szabályozók európai találmányok, ez teljesen rendben van, és a hálózat képítésénél domináns szerepet játszanak, és ezért minden processbe, amely politikailag indul meg, őket be kell vonni, és a kompetenciájukat, a szabályozók kompetenciáját európai szinten figyelembe kell venni. Ezért ez a hálózatfejlesztés kapcsán az északi tenger mentén nagyon fontos eredmény. Második megjegyzésem ezen kérdéskörrel kapcsolatban az a szabályozói kérdések. Tudom, hogy Európában nagyon intenzív vita folyik a szabályozókkal. A szabályozók nagyon gyakran kötődnek a nemzeti szabályokhoz, és a fő pont a szabályozók kapcsán az a hálózati engedélyezés, illetve az új hálózatok építése, és itt az a gond, hogy nagyon kevéssé vonják be a piaci szereplőket a szabályozási döntésekbe, pedig meg kell nézni azt is, hogy egy projekt mennyire tőkepiac képes, hiszen a pénzt valahogy be kell szerezni a projektekre, és a szabályozó gyakran előírják azt, hogy mennyit lehet keresni egy projekttel. Tehát ez egy olyan téma, amelynek, amelyen a politikának sokkal jobban kellene foglalkozni, ez vonatkozik a magán hálóz, magán szállítási hálózatra rendelkezők, illetve a közkézben lévő ilyen hálózatok kezelőre is vonatkozik ez. Előfordul az, hogy négy különböző szabályozó előrással kell szembenézni, és ez eléggé nehéz a befektetők számára. Ezt ennyiben is hagynám, mert a legnagyobb gazdasági kihívás az az, hogy hogyan bánunk a tőkepiac felteleivel, és hogyan lehet elérni azt, hogy az európai szabályozók sokkal inkább eh, európai módon gondolkodjanak amikor döntést hoznak. El tudom azt képzelni, és ezt már a jelentésemben is megemlítettem, hogy sokkal nagyobb európai megoldásra van szükség, és ezt úgy lehet elérni, hogyha az Európai Központi Banknál egy négy-öt tagú képviseletet hozunk létre, és figyelembe veszik a tőkepiacok működését, illetve az, hogy az energia befektetések az, az hogyan kötődik, és a szabályozók követhetnék ezeket az ajánlásokat, tehát ez nagyon pozitívan hatnak ki a tőkepiacra, és sokkal nagyobb lenne az átláthatóság is. Azonban nem szabad, hogy itt strukturális változások jöjjenek létre a második belső piaci csomaggal kapcsolatban. Itt vannak lefektetve a szabályozók feladatai. Sinnvoll ergänzen, ohne neue Bürokratie zu organisieren. Um, da muss tehát nagyon sok mindent kell még tenni, és a nemzeti szabályozók előírásai kapcsán is nagyobb átláthatóságra van szükség, a politika, a közdélemény irányába is. A következő pont, amelyre szeretnék utalni, az az, hogy az offshore-nak nincsen értelme, ha nincsen szárazföldi összeköttetés, és itt vannak az tervezési nehézségeink. Hölgyeim és uraim, megpróbálom ezt felvázolni, hogy milyen fajta európai konfliktus van itt. Először is van egy nagyon ambiciózus energiapolitikánk, amely a fenntarthatóság, a megújuló energiaforrások irányába mutat. Ezzel kapcsolatban nincs is alternatíva, ha jól értem, de azonban vannak nagy engedélyezési problémák akkor, hogyha új projektekről van szó. Másrészt Európa egy nagyon fenntartható természeti ö, politikát kíván folytatni, és itt két európai fenntartható ö, politika áll egymással szemben. Csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha megfelelő szelektív infrastruktúrát kialakítjuk. 20%-os célkötőzésről beszélünk. ezer kilométerről van itt szó szállítóházak esetében. Tehát 300 ezer kilométer magas feszültségű házatot kell képíteni. Tehát hogyan bánunk ezzel a konfliktussal? Egy szakértői véleményt készítettem ezzel el, ezzel kapcsolatban el, és ez lett az eredménye ennek, hogy nem is kell erről Európában vitázni, nem lehet lemondani sem a madárvédelmi irányávról, sem pedig a habitátról, viszont bizonyos projektek esetében másfajta prioritást kellene kialakítani. A megoldás, amit eh, én javasoltam, az az lenne, hogy az FFA irányelvet, illetve a madárvédelmi irányelvet kiegészítsük, hogyha van egy vezető, egy magas feszültségű vezetési projekt, eh, amelyet európai klíma és megújuló energiaforrási politikával kötünk össze, akkor mérlegelni kell a tervezés során, hogy az energia vezetékek prioritásokat kapnak a flóra-fauna irányelvvel szemben. Csak akkor tudunk előre lépni, hogyha készek vagyunk erre, hogy ezt a konfliktust megvitassuk. Ezért egy szakértői véleményt kértem, mert az a tapasztalatom, hogy nincs értelme annak, hogy elképzeléseket gyártsunk arról, hogy mit kellene megváltoztatni, hanem itt egy konkrét megfogalmazást javasoltam egy szakértő által, egy európailag releváns indoklással, és azt szeretném, hogy legalább erről beszéljünk. Nincs értelme annak, hogy mindig elbújjunk a kérdés elől, elől, hogyha látjuk azt, hogy milyen német-belga határhelyzet, mi történt 5 vagy 6 évvel ezelőtt, azt mond, javasolták, hogy legyen egy interkonnektor Belgium és Németország között, és a német-belga határterületen pedig rájöttek, hogy 100%-ban ezt védi az FFA rendelet. Nem is kritizálom ezt, ez jó, de a jelenlegi jogszabályok alapján nincsen magas feszültségi összekötetés, de ami pedig azt illeti, hogy mit történik a Desertech projekttel. A Desertech projekt az az volt, hogy 20 ezerekot elérjünk 2050-re. Hogyan fogjuk ezt elérni, például a Pireneusokban, ahol nagyon nehézen lehet magas feszültségű hálózatokat képíteni. Tehát eh, itt eh, látnunk kell a problémákat, nem szabad elbújni a problémák elől a politikai vitákban, hanem Európában tényleg késznek kell lennünk arra, hogy, Euró- hogy, hogy a konfliktusokat jobban megoldjuk. A szakértő mondott egy érdekes mondatot, akkor, amikor a tervezésről van szó. Európának nem szabad egyedül hagyni ebben a kérdésben az országokat. Ezt nagyon érdekesnek tartom. Hogy ne csak elméleti megközelítést alkalmazzak, hadd nevezzek meg hét projektet, amelyek a TEN-E projektekhez kapcsolódnak, és itt a gyors végrehajtás az európai környezetvédelmi szempontból kudarcot vállalt. Itt 10-12 év, 15 évre tervezünk egy ilyenfajta eh, hálózatokat, de nem fogjuk elérni a céljainkat, hogyha nem módosítjuk az infrastruktúránkat. Tehát a kérdés az, hogy hogyan bánunk az ilyenfajta kérdésekkel. Következő pont, foglalkozni kell a technikai kérdésekkel, és például egyenáram, váltóáram, ez is nagyon, nagyon nehéz kérdés, de itt is már gyümölcsöző tárgyalások vannak, és el kell azon gondolkodni, hogy az Európai Parlament esetleg jobban támogathatná az európai kísérleti projekteket. Nem akarok most a technikai részletekbe be, belebocsátkozni, de hogyha európai vezet, hálózatról beszélünk, akkor annál is szükség lenne, hogy megvizsgáljuk az európai kísérleti projekteket és technológiai megoldásokat nézzünk meg, megpróbáljunk válaszokat találni azokra a kérdésekre, hogy, hogy hogyan lehet megfelelően elérni ezeket a célokat. A következő pont, ami ugyancsak a tervezéshez kötődik, ezt a Salzburgi projekt kapcsán vontam le ezeket a következtetéseket. Itt az Európai Parlament részéről, illetve az Európai Unió koordinátora voltam Ausztriában másfélig, és sikerült egy tíz éve már megrekedt folyamatot beindítanom. A probléma az az volt, hogy kábel vagy szabad vezeték legyen. Ez um, technikai szempontból sok mindenről kell tárgyalni, de a kábel technológia nem ugyanaz, mint a szabad um, vezetékek technológiája. Nem lehet egyik, egyiket sem ö, rossznak tekinteni, erről igazi vitára van szükség, a költségekről is tárgyalni kell, az engedélyezésről, szabályozásról. Olyan kérdések merülnek fel, amelyekkel sokkal jobban kell foglalkozni. Ezért én azt mondtam, hogy ezek a nagyon kontroversz kérdések, ezeket az Európai Bizottságnak az európai kábelgyártókkal kell megvitatnia, és végül is született egy konszenzuson alapuló dokumentum a DJ energia, illetve a kávégyártók között, és egyfajta értékelési vita nem alakult így ki, és nem rekedt meg a folyamat. Dazu im Grunde genommen auch mal in einer stillen Minute sich ähm, einfach mit diesem Papier zu beschäftigen. Utolsó megjegyzésként, hogyha már megújuló energiaforrásokról beszélünk, és főként az északi tenger, a balti tenger lehetőségeivel, akkor azt láthatjuk, hogy Európában sokkal inkább beszélnünk kell a regionális potenciálokról. Az északi tenger egy multinacionális terület, és hogyha megnézzük, hogy milyen szélpotenciál van itt Skócia környékén, például, akkor azt láthatjuk, hogy ez a regionális értékelés egy másfajta európai vitát igényel. Két példát említettem a jelentésemben, mert nemzeti szabályozásban mindig másképp járnak. Ennek nincs értelme, akkor, hogyha valóban értékként látjuk a megújuló energiaforrásokat, mint ahogy ezt már önök is így látják, és ha ezt így veszük, akkor azt láthatjuk, hogy gazdasági szempontból és közvetlen szempontból is tárgyalni kell erről, mert vannak potenciálok, amelyeket ki lehet aknázni. Mit teszünk a koordináció részéről? Utolsó megjegyzésem. Nyomon követjük a tíz északi tengeri ország projektjeit, intézményi szempontból részt veszek ebben a munkában, nagyon ambiciózus a menetrendünk, erre az évre is. Ebben az évben elnök úr eldől az is, hogy a mandátumom meghossza, meghosszabbítják-e vagy sem, mert ugye lejár a mandátumom. Hát ez teljesen rendben van, és majd kiderül, hogy hogy együttműködnek sem, magabiztos vagyok, nekem ez nagyon jó volt ez a munka, és úgy gondolom, hogy nagyobb átlatosságra szükség van ezen folyamatban. Azt kívánom, hogy olvassák el a szakértői véleményt, és bármikor eljövök önökhoz, akár a frakciójukba is, és részletesen elmondom a tartalmát ennek. Rengeteg kezdeményezés, ösztönzés van ebben, főként a tervezési, engedélyezési eljárások kapcsán. Tudom, hogy ott van az igazi gond, és az FFA irányelvre gondolunk, akkor tudjuk, hogy miről van szó, de a folyamatot le kell folytatni, és kész vagyok arra, hogy kisebb körben, vagy akár itt is, a szabizottságban részletesen elmondjam a véleményemet. Köszönöm szépen, hogy ilyen figyelmesen végighallgatta. Adamovics. Köszönöm Adamovics úr, mondja az elnök, köszönjük a munkáját. Egyértelmű, hogy nagyon jó munkát végzett, másodszorban pedig eh, köszönjük azt is, hogy előadta ezt, mert nagyon sokat segített az, hogy eh, a problémákat is megnevezte, és megoldási javaslatot is kínált, tehát nem csak eh, a célkötőzésekről beszélt, és ez nagyon jó. Ez sokkal többet segít, így nem kell legalább arról dönteni, és követnünk, amit majd nem. De most tudjuk, hogy hol vannak a problémák, és eh, örülünk annak, hogy adott megoldási javaslatokat is. Biztos vagyok abban, hogy a frakciók bizonyára majd élnek az ön felajánlásával. Na beszéljünk még akkor tovább erről, és Turmes úr már szót is kért. Das war ein richtig äh, flotter Vortrag, vielen Dank. Äh, Roppant érdekes prezentációt hallhattunk. Szeretem az olyan embereket, akik tisztán világosan beszélnek, és akikről egyértelműen süt leró, hogy nagyon értenek a szakterületek, szakterületükhöz. Vendégünk ilyen ember, akitől valóban roppant érdekes bevezetőt hallhattunk. Egyértelműen világosan fogalmazott, például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. 2020-ra 30%-os csökkentést, hogy el tudunk-e elérni, ahogyan ő ezt leírta. Nem tudom, hogy energiahatékonyság nélkül ez nem megy. Az 50, 5%, 15% különböző százalékokkal dobálózunk, gondolkozhatunk ezen. Az északi tengeri, eh, balti tengeri megavattokról is beszélt. Igen, igen, ez majd a függ az éghajlatváltozás mértékétől is, illetve attól is, hogy Európa mennyire tud energiafüggetlenné válni. Itt fél szemmel azért eh, mindig Oroszországra kell tekintenünk. Hogyha más területeket is eh, vizsgálunk, svédeket nézzük például, szárazföldi potenciáljuk szinte végtelen és olcsó alternatívát jelent ez. Nem tudom, hogy a svédek hogyan kívánják a tengeri eh, energiaforrásokat, offshore energiaforrásokat kihasználni. A svéd eh, kormányzat igazán nem aktivizálta magát ezen a téren. Jó lenne, hogyha eh, valami történne. A harmadik megjegyzésem a harmonizációval kapcsolatban a határon átnyúló infrastruktúra vonatkozó harmonizációra gondolok itt elsősorban. Közelmúltban egy Egyesült Királyságban, Hollandiában is jelenlévő befektetővel tárgyaltam, aki azt mondta, hogy a támogatási programok dolgokkal kapcsolatban nem ez a probléma, legyen ez tender, vagy, vagy valamilyen fajta szubvenció, nem itt keresendő a probléma, nem. A probléma ott keresendő, hogy eh, Dániát hogyan lehetne összekötni az Egyesült Királysággal. A nemzeti energiahálózatok összekötetés ugyanis megoldatlan probléma. Minél hamarabb erre megoldást kell találni, annak érdekében, hogy Kelet-Anglia naponta két-három óra van, amikor a szél megfelelő irányban és erősséggel fúj. Sokkal jobb lenne az energiafelhasználás, hogyha Anglia keleti partja össze lenne kötve Európa szárazföldi részével, Dániával. A szabályozókat a monopóliumok megtörésére sarkaljuk, a hálózatüzemeltetők monopóliumát, ha megtörjük, akkor csökkennek a fogyasztói árak is. Ezért is hoztuk létre részben a szabályozókat. Most azonban egy új korszak, időszak kezdődik. Az ár és verseny okán integráció kezdődött. Vannak olyan országokkal a hálózat igencsak elavult, amelyeket meg kell újítani. A szabályozók számára ki kell találnunk, hogy mi legyen a modus vivendi, meg kell találnunk a, a szükséges forrásokat is, az új finanszírozási forrásokhoz, illetve eszközökhöz is valahogy kapcsolódni kell, itt azért van finomítani való bőven. Az engedélyek, kérdés az engedélyeztetés, ez mindig kényes kérdés, az új piaci szereplők beengedése tekintetében megint csak kényes kérdésről beszélhetünk, Sokkal többet kellene beszélnünk a kábelről. Tudjuk, hogy technikailag is fejlődnek a dolgok, a technika ma már csodákra képes. Most már vannak szénszálas villanypóznák is. A 220 kilovattos jelenlegi norma helyett szénszálas póznákkal, villanypóznákkal akár 400 ezerig is elmehetünk, és akkor nem kell új engedélyt kérni, hanem ugyanazt az útvonalat használhatjuk. A hagyományos acél póznák felhasználásával sokkal nehezebb, miközben a szénszálas technológia és a szigetelés technológia fejlődésével ugyanazokat az útvonalakat sokkal többre kihasználhatjuk. Az innováció elő kell segíteni, és ha például az infrastruktúrát nézzük, illetve hardvert, akkor pár cég csak van, Eva, Siemens, Abro, ABB, akik világ szinten is vezetőnek számítanak ezen a téren. Ugyanakkor amerikai szoftvert használunk nagyon gyakran, és a kínaiak is szeretnének betörni erre a piacra. Ezért a saját érdekünk, jó felfogott érdekünk az, hogy új jellegű finanszírozási eszközökkel segítsük az innovációt. a merchant line problematikájára vonatkozóan meg kell említeni, hogy egy Memorandum of Understanding, egy megállapodás megkötésre került. A végrehajtandó, minél hamarabb végrehajtandó projektek esetében mit tehetünk, hogy ne akadályozzuk ezeket. Äh, Köszönjük szépen ezt a világos megfogalmazást. Eh, Adamovics úr, eh, ismerjük önt, tudjuk, hogy eh, nem körtönfalaz. Már beszéltünk ezekről a struktúrákról a délelőtt során, és mindegy, hogy szabályozók vagyunk, vagy a verseny képviselői, de tudjuk, hogy a finanszírozás E, e, ezeknek a hálózatoknak és ezeknek a megvalósítása e, mind azt szükségelteti, hogy ösztönözzük az embereket, hogy beruházzanak. Nos, amikor kábelekről beszélünk, most mindegy, hogy légvezetékekről, vagy pedig a földbe ásott vezetékekről. Én <clears throat> tudom, hogy ha szükség van az ilyen kábelek akkor a föld alatti esetében a, felmerül a költségkérdése, de hát meg kell vizsgálni az útvonalat is hogy ez hogyan meg befolyásolja a környezetet, a természetet. Hogyha ez ha káros, akkor a hagyományos kábelekhez kell visszatérni. Másik kérdés, megvan a saját tapasztalata, és tegnap egy kisebb csoportban már beszéltünk el ezekről. Hogyha, meg, hogyha olyan projektekről van szó, amelyek európai érdekeltségűek, például a rendszerösszekötő projekt, akkor vigyázni kell, hogy ne essünk csapdába, ugyanis vannak helyileg olyan emberek, vannak olyan eh, eh, helyi problémák, ami miatt nem akarják elfogadni ezeket a projekteket. Eh, és a Európa vállára teszik az összes problémát. Van Nisztelről kolléga. Elnök úr, az infrastruktúra kérdése egy olyan kérdés, amely egy nagyon fontos parlamentként is részt vettünk abban, hogy kiválasszuk az offshore szél parkokat, tehát tudatosan részt vettünk ebben. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen jogi keretet láthatunk, akkor az annyira szétesik a tagállami engedélyezések kapcsán, hogy minden lelassul. Hollandiában hogyha infrastruktúrákat választunk, akkor erre van egy megfelelő koordinációs módszer. A kérdés az az, hogy önök hogyan kívánják összekötni ezeket a projekteket jogakotási szempontból is. Nagyon jó ötlet az, hogy megnevezünk itt projekteket, és ezek európai jelentőségűek lesznek. Ez, ennek kapcsán nagyon sok lehetőség rejlik, és alá kell, hangsúlyoznom kell, hogy nagyon, nagyon eh, nagy érdeklődéssel olvastam ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy rövid távon szükség van összekötetésekre, hogy nem tudjuk elérni a céljainkat, hogyha nincs meg az optimális összekötetés Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hol ö, kollega? Um, Köszönöm szépen. Érdekelt, különösen érdekelt az, arról, hogy milyen fajta szerződéses, ez a Kriegers flakkal kapcsolatos, tehát ott milyen szerződéses feltételek vannak. <clears throat> Sokkal nagyobb együttműködésre lesz szükség az északi tengeri, nyílt tengeri hálózattal kapcsolatban. Tehát, hogyha legközelebb ezzel kapcsolatban lépünk, akkor ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. Oké, okay, dankeschön. dann Herr Adamo. Köszönöm szépen, Adamovics úr, öné a szó. Minden kérdést száz százalékig pontosan megválaszolhat. Köszönöm szépen ezt a kis csomagot, amit kaptam önöktől. Turmes úr, Köszönöm szépen, amit elmondott. Tudom, hogy eh, az önök frakciója számára is igaz ez, de a többi frakció számára is az Európai Parlamentben, hogy ez a kérdés, hogy amikor engedélyezési akadályokról beszélünk, akkor például a FFA irányelv, vagy a madárvédelmi irányelv az egy nagyon égető probléma, hogyha beszélünk a megfelelő infrastruktúráról ahhoz, hogy feltartott célokat megvalósítsunk, akkor más problémákkal is szembesülhetünk, és ilyenkor ez sajnálatos, de dönteni kell a, erről a kérdésről, 100%-ig kielégítő megoldást nem lehet ebben a kérdésben. Fontos az, hogy Európa beszéljen arról, hogy készek vagyunk-e arra, hogy a különböző fenntarthatósági stratégiákat, energia az egyik oldalon, a másik oldalon a természet, hogy ezekről készek vagyunk, -e, hogy vitázzunk, és nem szeretném, hogyha ez a kérdést úgy vitatnánk meg, hogy az hogy abba kihagyjuk a civil társadalmat, hiszen a civil társadalomnak van igénye arra, hogy a politikusok foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Van még egy nagyon fontos dolog, amit említett. Erről is utáznunk kell a tanácsban, a bizottságban, hogy a nemzeti gondolkodással fel, felhagyjunk, és inkább európai kísérleti projektekre koncentráljunk. Ez azért annyira fontos, mert projektekről beszélünk, amelyek 3 milliós, 3 jegyű milliós mértékben jönnek létre. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb az esély arra, hogy megfelelő megoldást kapjunk európai szinten. Ami az írországi és az Egyesült közötti hálózatról szól, szólt a kérdés, másképp válaszolja meg a kérdését. Már elmetettem az elején is, hogy meg vagyok arról győződve, hogy egy egységes európai árampiac kérdésében, ahol a tőzsdér is kialakulnak az árak, ez szerepet fog játszani, hogy ezt elérjük, csak hogyha együtt tudunk definíciót találni az, egy közös európai árampiac szükségességére, és itt gondolunk a Merchant Line-ra például az Egyesült Királyság, illetve Hollandia között, és a, egy normális befektető képít egy hálózatot, és három-négy piacot kíván összekötni ezekkel, ahol különböző áralakulás van. Hogyha ez így van, akkor nincs értelme a befektető számára. Hogyha másrésztről azonban egy európai energiapotikáról kívánunk beszélni, és ezt az európai energiapolitikát összekötjük egy versenyképes piaci modellel is, akkor csak azt a tanácsot tudom mondani, hogy európai kritériumokat kell meghatározni azért, hogy létrejön egy működőképes európai elektromos áram piac, erről azonban még nem beszéltünk, de hogyha ezt erről beszélünk, akkor létrejöhetnek megfelelő infrastruktúrák és Ennyit szerettem volna válaszolni az ön kérdésére. Glante úr, a szabad vezeték vagy kábel, hát ezt a kérdés, ezen kérdésemmel kapcsolatban el kell olvasniuk a Európai Kábelelő Eltók dokumentumát. Minden projektnek más a konfigurációja, ezért nincs értelme annak, hogy egy egységes vonalat alakítsunk ki, és azt mondjuk, hogy a kábel jó, a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 technikai jellegű problémákról is beszélnünk kell, de a jelentésben erről is beszélünk. Európai érdekre számottartó projektek. Meggyőződéses európaiként már nagyon sok vitám volt erről, amit ön is mondott. Sokan azt mondják nekem, hogy a brüsszeliek idejönnek, aztán meg akarják mondani, hogy hol kellene vezetéket építenünk. Az európai érdekeltségű projektek, a TEN-E projektek, ezek olyan projektek, amelyeket a tagállamok, az Európai Parlament és a Bizottság együtt jegyeznek. És ez nem egy olyan megoldás, amely ilyet a Brüsszelben lévő politikusok találtak ki. Itt gyakran azzal vádolnak, hogy európai gyakran előfordulnak ebben a vitában európai sovinizmusra utaló jelek, de csak azt tudom mondani, hogy a 194-es cikk alapján, és ez nem csak egy európai szerződés, ez nem csak a bizottságnak a találmánya, vagy a parlamentnek a találmánya ez, hanem ez egy több évig tartó folyamat volt, amikor megmutattuk azt, hogy mik lesznek az európai kompetenciák, az embereknek ezt el kell magyarázni, ezt el kell fogadtatni a tagállami kormányokkal is. Tehát igazából nagyobb felvilágosító munkára van szükség az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek ezt el kell végeznie, el kell magyarázni a tagállamoknak azt, hogy miért van szükség ilyenfajta infrastruktúra projektekre. Ha ez megtörténik, akkor sokat elérhetünk. Ebben az összefüggésben akkor maga mellett szállnék síkra. Az Alcbogi projekt kapcsán írtam egy jelentést, amely foglalkozik azzal is, hogy a civil társadalmat hogyan lehet bevonni. Konkrét javaslatokat tettem, amelyekről az Salzburgban nagyon sokat tárgyaltunk, például azt, hogy hogyan lehet egy infrastruktúrája projekt kapcsán szerepet adni egy regionális parlamentnek. Hogyan, hogyan eh, lehet eh, eh, az érintetteket elérni? Nagyobb átláthatóságra van szükség, nem tudjuk ugyanak kitalálni a világot, de tíz éves megrekedtség után Salzburgban sikerült egy jó vitát elindítanom, de beszélnünk kell egymással, beszélni kell az állampolgárokkal, a polgármesterrel, beszélni kell, és abban indulok ki, hogy az elkövetkező években ez a párbeszédi folyamat lezárul, akkor egy nagyon egyszerű eljárás lehet beindítani. A jelentésemben egy státuszjelentés is láthatnak, amelyet én kapok minden évben Ausztriából, elmondják, hogy mi történik, és hogy milyen projektet valósítanak meg. Ez egy nagyon sok téma van ebben, amelyet az önkormányzatokkal, az emberekkel meg lehet vitatni, hogyan lehet például kárpótlási ö, folyamatokat kialakítani. Tehát nem kell feltalálni ismételten a spanyol viaszt, hanem el kell magyarázni a kérdéseket. Fan Nisterroy van Nistelrooy úr rokona a focistának? Hát én csak a második vonalban játszok, én nem vagyok annyira jó. Ők többet is keresnek ők, a focisták. Az a probléma, hogy számos nemzeti projekt van, offshore projekt van, de nekünk egy európai hálózati konfigurációra van szükség, a balti tengernél, az északi tengernél is, és amit megpróbáltunk elérni a ott lévő országokkal, az már jó, de itt is nemzeti fókusz van csak, hiszen a nemzeti hálózatokban mennek innen, a, megy innen az áram. De egy európai hálózatot szeretnénk, és ezért arra van szükség, mert már korábban említettem, hogy milyen a potenciája van az északi tengernek és a balti tengernek, de azonban van egy problémánk, ami abból fakad, hogy mi van akkor, hogyha nem elég erős a szél, de Európa másik részén a fogyasztónak szüksége van az áramra. Tehát erről is beszélnünk kell, hogy milyen plusz áramkitermelési lehetőségek vannak, például vízerőművek, és hogyan lehet ezt betáplálni a rendszerbe. Nos, így egy sokkal erősebb európai megközelítésre van szükség, és a Kriegers flakra rátérve hol lesz a megjegyzésére, a mostani projekteknél technikai lehetőségeket kell definiálnunk, amely a technikai módosítás lehetőségét magában foglalja. Ezért Dánia és Németország a befektetőkkel tovább tárgyalnak, ez nagyon is jó. És lesznek olyan megcőpontok, amelyeket nyitva hagynak azért, hogyha később a svédek meggondolják magukat, akkor becsatlakozhassanak. Köszönöm szépen, elnök úr. És bedankom is. Äh, Adamovics úr, köszönöm szépen. És láthatja, hogy az ön előadásának pontossága, a problémák nevén nevezése pozitív számunkra, sokat segít nekünk. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a további munkájához, és bizonyára még különböző helyeken gyakran találkozunk. Köszönöm szépen. És ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak is, akik egy kicsit túlóráztak, és köszönöm önöknek is.